Good morning. We'll start our session today. Jó napot kívánok, kezdjük az ülésünket. Szeretnék arra emlékezni arra, hogy webstreamingelik a, az ülést. A napirendet elfogadottnak tekintetjük, hogyha nincsen megjegyzés. Ma ö, újra ö, a ö, számítógépes támadásokkal foglalkozunk. A számítógépes biztonságról a bizottság készített egy ö, ö, jelentést. A szerzők Limburg és Ötima Klár. Ö, a, ö, az Európai Külügyi Szolgálat is be fog számolni maga tevékenységéről. Végül az Európai Bizottságot képviseli a képviselve van. A számítógépes támogatás mindenfajta olyan rendszer ellen támad, amely az állam megfelelő működését és a közhatóság megfelelő működését biztosítják. Az Európai Unió tagállamai és az Európai Unió megpróbálja védeni magát a számítógépes támadások ellen. A NATO ugyan ezt ö, teszi ö, ö, központjában. A, az USA ö, háborús cselekménynek készül tekinteni a számítógépes támadást, és ennek megfelelően kíván választ adni. Nagyon nehéz azonban válaszolni rá. A NATO kizárta, hogy az ötös szik alá essék a számítógépes támadás, de megpróbál felkészülni az ilyen támadásokra, és olyan csoportot létrehozni, amely az ellenállás módozatait kidolgozza hallunk majd arról, hogyan eh, lehet magunkat megvédeni a számítógépes támadás ellen. Eh, először eh, Klimberg urat és Tirma Klár asszonyt halluk, halljuk. Köszönöm szépen a bevezetőt. Jó napot kívánok, hogy és uram, Alexander Klimbornak hívnak. Az osztrák külügyi intézet dolgozók. Köszönöm szépen, hogy kapok lehetőséget arra, hogy mutassam tá jelentésünket. Heli Timár Klárra, készítettünk egy számítógépes biztonság, számítógépes hatalom című jelentést Nyilván látják, hogy más a cím és a fő, a főcím és az alcím. Ezt majd a prezentáció során elmagyarázzuk. Nem csak a dokumentumot fogom elmondani, hogyha pontosabb képet akarnak, akkor kérem olvassák el magát a dokumentumot. Először is a bevezetőben hadd mondjam el, hogy kétértelműség van, ez jellemző még a helyesírásra is. A cyberwart lehet egy szóban írni, két szóban írni, kötőjellel írni, kisbetűvel, nagybetűvel. Ez sok mindent elárul a számítógépes háború cselekményekről, számítógépes biztonságról. Nincsenek közös meghatározások. A számítógépes háború különböző embereknek különböző dolgokat jelent, de információs vagy informatikai háború is szerepel a kifejezések között. Tudjuk, hogy mit akarunk megvizsgálni. A számítógépes háborút, vagy a számítógépes biztonságot. Nem ugyanaz a kettő egyesek úgy gondolják, hogy a számítógépes hadviselésre kell utalni. Az osztrák külügyi szolgálat nevében beszélek illetve hát annak a dolgozók és a civil társadalom nevében beszélek. Akkor lássuk az alapvető információkat. Sok aspektusát fogjuk tárgyalni az informatikai e, műveleteknek. E, a e, számítógépes hálózati műveletekről lesz szó. Itt az ábrán láthatóak a részei. Például a CND. A számítógépes támadás csak egy meghatározás. A CNE-hez CNA is szükséges lehet. láthatóak a különböző technikák, taktikai eszközök, az enyhébb eszközök, amelyeket felhasználnak a számítógépes támadásra. A számítógépes hatalomról szeretnék beszélni. Hadviselés, ezt a szót használják, metafora, nincsenek jobb szavak erre. Csak egy példát mondanék, vannak az informatikai műveletek, ez a számítógépes támadásnak a katotai, katonai meghatározása elektronikai hadviselésről is beszélnek. A lényeg az, hogy a számítógépes hatalom a teljes területet lefedi. Tudom, hogy olyan sebességgel beszélek, amelyet a tolmácsok nem is követhetnek. Elnézést kérek a hallgatóságtól. Amikor számítógépes hadviselésről beszélünk, akkor katonai mandátumra gondolunk Ezzel összefügg az internetnek az igazgatása, a számítógépes bűnözés, a biztonság kérdése, illetve a számítógépes konfliktusok, amelyekről a Genfi egyezménye szól. Sok mandátum találkozok, találkozik itt a rendőrség, technikusok, nem csak a haderő foglalkozik ezzel. Nos, mik a fő jellemzők? Mint ahogy mondtam a bevezetőben, a legnagyobb probléma az, hogy nem tudjuk, hogy ki illetékes, ki a védelemben, illetve hogy ki intézi a támadást. Nagyon nehéz megtudni, hogy számítógépes bűnözésről, számítógépes terrortámadásról, vagy számítógépes hadviselésről, háborúról van szó. Elképzelhető, hogy nem biztonsági kérdésről van szó, de biztonsági kérdésekkel összefügg, hiszen számítógépes kímkedésre ad lehetőséget a számítógépes támadás. Ez pedig előkészíthet egy számítógépes háborút. két különböző megközelítés van. Az egyik az ellenállás, a másik pedig az elrettentés. Különböző metódusok vannak az ellenállásban, az elrettentés pedig azt jelenti, hogy megfelelően meg tudjuk előzni. Elkettőről vitát folytatnak. Az USA-ban, az USA intellektuálisan, pénzügyileg, technikailag az élen jár a védelemben és elrettentésben. Tudni kell, hogy nem lehet százszázalékos elretentés, és nem létezik a százszázalékos védelem sem gyakorlatilag egymástól függenek. Ne felejtjük el, ne felejtjük el, hogy az egyik szükséges a másikhoz. Very brief. Beszéljünk röviden három fő hatalomról, hogy mit jelent a számítógépes hatalom. Véleményem szerint a kínaiaké a belső ellenállás, a katonai műveletekben van külön állományuk erre, van egy PLA3-as szekciójuk erre. Figyelembe veszik a csendőrség és a tartalékosok tevékenységeit is. De a védelmi készségek a katonaságra koncentrálódnak. Kínában azonban Egyszerűen félelmetes, hogy mennyire ellenálló a rendszer. Amit ők tettek, az az, hogy a Windows helyett a Kulint dolgozták ki, amely a saját rendszerük, saját microchipjeik vannak, és sok más védelmi mechanizmusuk. De ami nagyon fontos, hogy cenzúrázó programjaik vannak, ami azt jelenti, hogy a védelmi erőjük nagy részének az a feladata, hogy az internet tevékenységet felügyelje Kínában, és azon kívül, tehát ez a nagy tűzfal néven fut. Kína néhány héttel ezelőttig 450 millió internetfelhasználóval rendelkezett. Ebből 200 milliónyi felhasználónak van blogja, ez nagyon nagy arány. Ez jelzi önöknek, hogy mennyire élénk a kínai internet, és nyilván a kommunista pártnak ez a legnagyobb fenyegetés. <clears throat> nyilván pont az internettel lehet ellenállni a kommunista rendszernek. Így aztán nagyon nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy az úgynevezett netizeneket, vagyis a hálózatiakat leszereljék. Nagyon sokféle módon teszik ezt. Például vannak PLA hacker versenyeik, ahol független csoportok versenyeznek a hadsereg tisztjei ellen, és még nagyon sokan erről órákig tudnék beszélni, de most erről nem beszélek. My opinion most of the Chinese uh, military... A legtöbb kapacitás azonban a védelemre épül Kínában. Jól ismerik ezeket például az USA-ban is. És belülről érkező támadások ellen is védik a rendszereiket, a kínai hekkerek ellen is, és nagyon fontosnak tartják, hogy a kínai hackereket legkössék az energiáit, például design programokkal. Tehát például adnak nekik egy programot, azt mondják, próbáljátok ezt meghekkelni, nem minket támadjatok. A, az oroszoknak a készsége az úgynevezett puha elhárítás. Nagyon sok módja van ennek, de az FSB a vezetőügynökség, Ezen kívül Oroszországnak megvan a lehetősége, hogy a teljes orosz internet fogal, ö, forgalmat felügyeljék. Ezt nagyon kevés ország mondhatja el magáról. Ez a SORM 1 és a SORM 2-es jogalkotás ezen kívül. A számítógépes bűnözés nagyon fejlett, pontosan azért, mert nagyon fejlett az orosz oktatási rendszer, ezért globálisan is első helyet foglalnak el. 2007-ben a globális számítógépes bűnözésnek 40%-át egyetlen orosz csapat hajtotta végre. Főleg Oroszországban működnek, nem külföldön, nagyon fontos ezért számunkra az orosz terület. Korábban a hírszerzéssel nagyon erős volt a kapcsolatuk, nyílt forrású hírszerzés folyt a 90-es években, és 2000-ben, és a média azról számol be, hogy ez még mindig folyik. Például van egy olyan online csapat, akik hacker patrióták, akiknek az a feladata, hogy Grúzia és Észtország ellen szervezzenek támadásokat. Néha vannak ilyen fiatalokból álló csoport is, akiket a Kreml támogat azért, hogy úgynevezett külső ellenségek ellen és belső ellenségek ellen is támadást indítsanak. Ez azért puha elrettentés, mert ezek nem hivatalos források. Pontosan a soft aspektusa nagyon fontos ennek a készségnek. Most az USA. Pont az ellenkezőjét látjuk, nagyon drága eljárás. Látják a táblázatban, hogy hány szervezetük van Amerikában, nagyon sok. Nagyon sokat költenek a biztonságra a számítógépes területen, többet, mint a világ fennmaradó része összevéve. Általában katonai művelet, részei a katonai műveleteknek, de a céljuk főleg az, hogy a radarrendszereket leszereljék. Főleg védelmi rendszerek, az USA mérete miatt a globális információs hálózatot támogatják, a szervezetek 80%, amiket itt látnak, védelmi szervezet. De még mindig nagy nehézségeik vannak az ellenállással. A rugalmasság sem működik igazán, tehát az USA főleg az elrettentésre alapoz ami azt jelenti, ha hacker vagy, mindegy, hogy mekkora kárt okozol nekünk, mi sokkal keményebben ütünk vissza. Ez nagyon fontos része volt az USA politikájának, és a nukleáris ellenálláshoz kapcsolódott. Hogy ez hogy működik a kibérterrorizmussal szemben, ezt nem tudjuk, mert ezt nem lehet megakadályozni, és gyakran nem tudjuk, hogy ki a támadó. Ez nagyon komplikáltá teszi a rendszert. A privát szektor nagyon nagy. Globális szinten a legtöbb cég az amerikai védelmi rendszerre alapul, és csak kis része államilag támogatott. Tehát a nagy többség bármilyen jogi keret, nemzetközi jogi keret nélkül védi a rendszerét. Tehát gyakorlatilag puha jogalkotás. Most pedig eh, Heli kollégámnak adnám meg a szót, aki az EU-s készségekről beszél. Jó napot kívánok, Hegyi Meklár vagyok, és ebben a jelentésben az észt külügyi intézetet képviselem. Amit mondok, az akadémiai vélemény nem hivatalos észt kormányvélemény. Amikor a számítógépes biztonságról, hadviselésről, háborúról beszélünk, akkor meg kell értenünk, hogy a számítógépes tevékenység nem állami doménekben zajlik. Az infrastruktúra az villanyáramot jelent, szállítóeszközöket, illetve vizet, a társadalomon kell, óriási része kritikus infrastruktúra nevet visel. Ezt a kritikus infrastruktúrát informatikai rendszerek működtetik. E, ezeknek a jó működése az alapja a e, számítógépes biztonságnak. Ezzel tovább is mennék az EU kezdeményezésekre. Alexander nagyon jól bemutatta, hogy ö, milyen ö, kapacitások vannak ö, katonai oldalról, ö, most a polgári oldalt fogom megvizsgálni az internetes biztonságban, és ez ö, hogyan fejlődött odáig, ahol most tartunk. Először is ö, van egy kérdés, az internet irányítás, internet vezérlés, internet governance. Ez kb. három évtizeddel ezelőtt jelent meg. Az internet kritikus erőforrás. Az EU és az EU tagállamai most megpróbálnak jó megoldást találni arra, hogyan legyen átlátható modellje az internet irányításának. Ez technikai és politikai kérdés. Ez felülről, alulról felfelé irányuló folyamat. A mérnökök megpróbálták meghatározni, hogy mik a technikai lehetőségei az internetnek elég jól működik eddig. A politikai téren az ICANN kell megemlítenem. Az ICANN nem eléggé átlátható, azt mondják, és nem világos modellt képez. lényegileg az internet irányításban két fő kérdés volt, a, van a szabadság és a biztonság. A demokratikus országokban nem nagyon akarták az internet irányítás rendszerét megváltoztatni, ez egy többszereplős modell az állam is képviselve van, a magánszektor is képviselve van, az internet irányításban mindkettő részt vesz. Van, ahol a kormány nagyobb szerepet követel magának, ezek nem nagyon demokratikus országok, és egyes szervezetek is megpróbálnak nagyobb hatalomra szertenni az internetes világ irányításában, de eddig nem alakult ki i konszenzus hogy mi a megfelelő modell. A jelenlegi modell úgy tűnik, hogy folytatódni fog. Ez az első kérdés, ahol az EU a maga nagy befolyásával hallathatja a hangját, és jobb javaslatokat kellene tegyen, például az USA-val együttműködve, hogy új modell alakuljon ki, hogyha megtaláljuk ezt az új modellt. Ez már része az ajánlásoknak. Csak próbálom követni a logikámat. Vannak globális kezdeményezések. Az internet irányítás ha nem is hektikus, de nem teljesen világos sokak számára a világban. A számítógépes biztonsági közösség önszabályozásba kezdett. Informális kezdeményezések vannak, például a Meridian Fórum, ahol a politika irányítói megvitatják a legjobb gyakorlatokat, a másik pedig egy olyan csapat, amely szintén önszabályozással foglalkozik, ahol a nemzeti, kormányzati, magánszférai képviselők összegyűlnek, információt cserélnek, és őszintén szólva, észt állampolgárként Mm, el kell mondjam, hogy a két informális fórum mentett meg bennünket 2007-ben, ami informatikai szakembereink külföldiekkel vál, vetve tudtak választ adni a bennünket ért támadásra. Most pedig térnék a következő témámra. Van egy nagyon jó jogszabály, az Európa Tanács egyezménye a számítógépes bűnözésről, bűncselekményről. Gyakorlatilag ez az egyetlen, amelyre a tevékenységünket alapíthatjuk. Ez a rendvédelmi szerveknek az együttműködését is előirányozza. A legtöbb európai ország aláírta és ratifikálta. Egyesek még nem ratifikálták. Az USA aláírta és ratifikálta ezt az egyezményt. Japán, Kanada és más fejlett gazdaságok is az OECD országokból. az Európai Unió is ezt az eszközt próbálja előmozdítani. Nagyon fontos kérdésekkel foglalkozik az internetes bűnözés területén. A demokratikus országok azt mondják, hogy nincsen szükség további eszközre. És megemlítendő az OECD munkacsoportja az informatikai biztonságról és a magánéletről. Az OECD nagyon jó ajánlásokat adott ki. Az OECD szintén megköveteli a tagjaitól, hogy a minimális szintet érje el a ö, számítógépes védelem, ez szervezeti technológiai kérdés, és ö, utána ö, pedig ö, van az EBESZ. Ez politikai, katonai dimenziót ad a kérdéshez ott elkezdték az állami viselkedésnek a vizsgálatát a térben. Így ö, próbálják meg ö, csökkenteni a, ö, az állami hatóságok ö, lehetséges tévedését. Például, ö, hogyha Amerikában ülünk, és azt látjuk, hogy Oroszországból jön egy nagy támadás, valós időben ezt nem lehet megoldani. Tudnunk kell, hogy hivatalosan ez ellenséges tevékenység az orosz vagy japán kormány részéről, vagy megtévesztés megpróbálják megtéveszteni az USA hatóságait, hogy X állam részéről intéznek támadásának. Ezért egy forró vonal kell, egy kontakt, hogy megtudjuk, mi a tényleges szándék az élető országnak. Ez, egy, ez volt a logikája a hidegháborús időszaknak, amikor forró vonalat hoztak létre az USA és a Szovjetunió között, hogy tudni lehessen, hogy ha esemény van, a szándékos-e vagy sem. Utána pedig folytatnám az ensz az ENSZ tevékenységével. Sok tevékenységet folytat, nem szeretném mindet felsorolni, de a politikai téren fontos határozatok vannak a számítógépes biztonságnak az elrettentés és rugalmasság részéről is. 2010-ben az a határozat született, hogy az ENSZ a nemzetközi biztonság részeként fog elkészíteni egy jelentést a számítógépes biztonságról. Ez néhány fontos kérdést megold ebben a konfliktusban. Először is, hogy vannak-e jogszabályok, meg érvényesek a kibertérben. Ez a jelentés azt mondja, hogy igen, megvannak a megfelelő törvények, a had erőkről szóló jogszabályok érvényesek erre a területre is. Az országnak együtt kell működniük, mondja ki ez a jelentés, és egy mechanizmus kialakítani a korai jelzésre. Az államoknak önvédelemre van joguk, hogyha számítógépes támadás éri őket. Ezt ö, kimondja a ö, kárta. A politikai, katonai terület érintése után térjünk rá a NATO tevékenységére. A NATO 2007-ben dolgozta ki ezt a politikát, amikor Észtországot megtámadták. Létrehozták az úgynevezett Cyber Defense Policy-t. Már amúgy is volt egy, a NATO-nak egy számítógépes incidens kezelőcsoportja, csoportja, és a NATO, mivel hatalmas katonai szervezet, a saját hálózataira koncentrál, hiszen biztosítania kell ezeknek a biztonságát. Tavaly a NATO hangsúlyozta, hogy védekeznek a kihívások ellen, a következő tíz évben. 2011-ben felülvizsgálták a számítógépes politikájukat, és egy akciótervet alkottak. Három választ azonosítanak be. Az első közös védelem, hogyha a támadás egy konfliktus során történik, vagy a hagyományos hadviselés részeként. Aztán válaszadásként ilyenkor védekeznek. Második kategória, hogyha egy szövetséges támadnak meg, akkor is koordinálják a NATO válaszadását. Harmadik kategória, hogyha a NATO saját műveleti hálózatát támadják. Most pedig következő dél az EU. Az EU polgári oldalról védekezik főleg. dicséretre méltó intézkedések történtek 2000 óta. De az első igazi kezdeményezés a 2005-ös tanácsi keret döntés. Utána néhány irányelv született, terrorizmus elleni stratégia, majd 2009 és 2010 fordulópontot jelentett. Nagyon sok kezdeményezés született, és most is születik egy nagyon fontos irányelv, amelyet éppen most vitatnak meg a tagállamok. Új ötletek születtek, amelyeket bevezetünk nem sokára az adatmegosztás és riasztó rendszer, az EISAS. Malmström asszonynak, amikor a homepage-et támadták, akkor is felmerült ez a kérdés. Az EU folytatja a tevékenységeit ezzel kapcsolatban. A legtöbb támadás a gazdasági szereplők ellen születik. Ez nagyon nagy kihívás minden tagország számára, hiszen az ipar nagyon sok pénzt veszít. Ezért, és azért is, mert a rendőrség jelenleg nem képes megbírkozni ezekkel a támadásokkal, ezekkel az illegális tevékenységekkel, Ezért van szükség ezekre a kezdeményezésekre. Supranacionális megközelítést tud alkalmazni az EU, és bevonhatja tagállamokat. Következő dia. A CIP, a kritikus infrastruktúra védelem is nagyon fontos. Ez is polgári védelmi hálózat, megelőzés és ellenállás a kulcóit. És ahogy azt már elmondtam, minnyáján függünk az ilyen típusú megközelítéstől. A társadalmunk is. Ennek nem is vagyunk tudatában, amíg valami rossz eseményben nem következik de reméljük, hogy megvédenek minket. A CIP kezdeményezések és az ezzel kapcsolatos irányelv 2008-ból nagyon fontos. Van egy EU-s lista a CIPES határon átnyúló kezdeményezésekről, és ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy 2007 előtt is hálózat és információs biztonsági kezdeményezések születtek, de 2009 után érkezett egy közlemény, amelynek ez volt a célja, hogy a felkészültséget, biztonságot és ellenállást fokozza. Ez a tudatosítás éve volt az EU-ban. A DJink nagyon kitűnő munkát végzett ezzel kapcsolatban. 2009-ben született egy irányelv, a telekommunikációs keret irányelv. Ez egy csomag, amely ajánlásokat tesz a cégek számára, hogy hogyan védekezzenek és milyen intézkedéseket tegyenek, hogy elkerüljék az ilyen támadásokat. Tehát létezik az ENISA, az Európai Hálózat és Információs Biztonsági Ügynökség. 2010-ben ők szervezték meg az első páneurópai gyakorlatot. Vagyis az EU jó irányban halad. Minden kezdeményezés már megszületett, csak a koordináció hiányzik még. Hiszen ennek még fejlődnie kell. Következő dia. A közös kül- és biztonságpolitika, a CFSP. Itt még van mit tenni. 2009-ben említették az éves jelentésben a CFSP-t azért is, mert az észt kormány a támadás után lobbizott ennek érdekében. Az Európai Védelmi Ügynökség is szervezett gyakorlatokat, és nagyon jó kezdeményezések születtek a külszolgálattól is. Az EU szörtöt is létrehoztuk nem régen, az európai intézmények elleni támadások után. Azt kérték tőlem, hogy tekintsük át a tagállamok felkészültségét. Ez megtalálható a jelentésben Egyesült Királyság, Németország és Franciaország. Belső stratégiával rendelkeznek, és be is ruháztak ebbe. A közepes és kis országok közül is néhány komolyan veszi a problémát és van nemzeti stratégiájuk a számítógépes biztonságra, de sok ország számára ez egy új kihívás. És még nincs számítógépes internetes védelmi jogalkotás. Remélem a jövőben ez változik. És beruháznak majd ebbe a területbe ami az ajánlásokat és a következtetéseket illeti Alexandernek. Visszaadom a szót. Köszönöm. Ez a lényege a tanulmánynak. Először is néhány EU kezdeményezés nagyon jó. Kritikus infrastruktúra, hálózati biztonság, krízis menedzsment. Az elmúlt három-négy évben elég messze menő kezdeményezések történtek. Az ellenállás a fő szó itt. Az Európai Bizottság nagyon sok tagország felkészültségét segíti. Mert politikai szempontból nagyon sok országnak ez problémás. Csak a bizottság nyomására lépnek. Nagyon nagy a különbség. A készségek a három plusz egy nagy ország és a többiek között. Ezen kívül sok ország van, amelyik még el kezdett ezzel a problémával foglalkozni. A legjobb védelemek egy része azonban nem is része az EU-nak. Hagyj mondjak egy példát. Az európai kormány biztonsági válaszadó csoport, az egyik legérdekesebb csoport, ez nem egy hivatalos csoport, csak azért, mert valaki EU-s tagállam, attól még nem léphet be a rendszerbe automatikusan. Itt most nem csak arról van szó, hogy kinek van joga csatlakozni, hanem arról is, hogy mik a minőségi kritériumok. Ha van egy internetes incidens vagy terrorista akció, akkor ő a legnagyobb segítség, és nem segítene az, hogyha a hivatalos EU szervé válnának. Paul Cornish is rámutatott erre tavaly. Nincsen EU internetes biztonsági politikai központ. Nincs egy ilyen iroda, ahol összefogják a tevékenységeket. Az önvédelmi szintje az intézményeknek nagyon alacsony. Nem alacsony, nagyon alacsony. Nagyon sok dologra kellene figyelni. De sajnos ezek nem nyilvánosak, ezért nem ismerik őket általában. Hál' Istennek az EU új csoportot állít fel erre a célra. Annak ellenére, hogy az erőforrások igen nagyok, alig létezik az internetes kormányzás. Nem csak a ezzel foglalkozók száma kevés, hanem az is baj, nem fogták föl, hogy ez egy közös kihívás. Pedig ezt szabja meg az internet sorsát a következő évtizedben. A CFSP-ben nincs szerepe az internetbiztonságnak. Bár vannak kivételek, próbálnak kidolgozni egy közös számítógépes hálózati politikát a CFSP-n belül, és a külügyi szolgálaton keresztül fog ez majd megvalósulni. De egyetlen szakbizottságnak sem feladata a számítógépes biztonság kifejezetten. Igazából a tanács biztonsági csoportja foglalkozik ezzel, vagy az ECOSI, az új csoport. Also only be half of the focus, because... Így aztán ha én jól értelmezem, ők is belügyekkel foglalkoznak, és ha jól értelmezem, akkor nekik sem ez a specifikus területük. Az EU azonban bevonhatná a nem állami szektorokat is, ahogy Haley is mondta, ezek globálisan nagyon aktív csoportok, és ezeket be kellene vonni. annak érdekében, hogy a számítógépes hatalmi struktúrát kiépítsük. Van egy olyan terület is, amit úgy hívnak, hogy hardware támadás. Mit értünk ezzel alatt? Ez a legnehezebb és legfenyegetett több támadás. Vannak olyan hardverek, mint például egy mikrochip, akár a termeléskor, akár később, aminek azzal a feladat, hogy beépítve megtámadja a rendszert, tehát aláássa a routerek munkáját, vagy a gépek munkáját, és egyetlen tűzfal sem segít ezzel. Ez ezzel foglalkoznak az állami szereplők, mert ez a külpolitikához kapcsolódik. Ez egy nagyon költséges terület, nagyon fontos terület, és szerintem nem is értik igazán a tagállamokban, és a, az EU-ban, és a bizottságban. Ha nem értjük meg, akkor nem tudunk leszámolni vele a számítógépes bűnözéssel tudunk, meg tudunk birkozni, de nem a kémkedéssel. Az okok és a jogi kérdések, ezek is nagyon kevéssé ismertek. Alapvetően két eszközünk van. A 42 per 7-es cikk, és a 222 cég cikk a kölcsönös segítségnyújtás. első esetben, csak amikor hivatalosan hadba lép egy tagállam, akkor vethető be ez a cikk. Hát ez elég valószínűtlen. A második esetben akkor terrorista lépésnek kell bizonyítottan lenni annak a lépésnek. Például Észország esetében a támadást az EU nem minősítette terrorista akciónak. Ez azt jelenti, hogy jogi eszközökkel nem tudtuk támogatni Észtországot, csak jó akarattal és bűnüldözéssel tudtuk őket támogatni, de nem voltak jogi eszközök arra magas szinten, hogy ösztönözzük a támogatást. Ez egy nagyon nagy kérdés most, és nagyon sok jogi kérdés maradt még nyitva. Az ajánlások. Minden intézmény. Az információt biztosítani kell. Én úgy gondolom, és a társum is, hogy az intézményekben ez a szint nagyon-nagyon alacsony egyszerűen a technikai kódolás, a dokumentumok védelme, a biztonsági minősítések, a megvalósítás alacsony szintűek, bár az intézkedésük maguk jók, de szinte soha nem valósítjuk meg őket. Például eddig nem is volt egy számítógépes gyors reagálású csapat, hogy meg védje az intézményeket. Néhány héttel ezelőtti, pedig ez az első lépés kellett volna, hogy legyen. Második pont. Minden intézmény. A biztonsági akkreditációt ki kell terjesztenünk a bizottságon belül. Az INFSO DG nagyon jó munkát végeznek nagyon elkötelezettek, de csak nagyon kevés ember kapott biztonsági hozzáférést, és mivel ezeknek az eseményeknek 70-80%-a bizalmas és titkos, én és a kollégám hozzáférhetünk ezekhez, és elmondhatjuk, hogy jó lenne, sőt kell, hogy többen kapjuk meg ezt a minősítést. Aztán mi a PPP-ket támogatjuk széles körben, hogy specifikusabb legyek. Az szó kidolgozott egy EPCR csoportot, ezt ki lehetne bővíteni. Például az európai pénzügyi szektor védelmét meg lehetne célozni, hogy minden országnak legyen állami és magánszektor együttműködése erre a védelmemre. Azért, mert ezeknek az intézményeknek a munkája összehangolódik, és mindig egyszerre támadják őket. Amikor támadás érkezik, akkor minden intézményt támadnak. A tanács titkárságának feladata, hogy a COSI, a PSI szerepét tisztázzák. Nem egyértelmű, hogy ki kinek számol be a korepernek és magas szinten jelenleg a kül- és biztonsági politikán kívül helyezkednek el ezek az illetékességek. A parlament zárt ajtók mögött kellene meghallgatásokat eszközölni. Nagyon komoly támadások érték már a parlamentet, amiről a képviselők nem is tudnak. Például a képviselőknek a tájékoztatása ezzel kapcsolatban ugyan kibővült, ez jó, de tudatosítani kell arról, hogy mi a probléma, és kik hajthatják végre az ilyen támogatásokat. És meg egyszer a meghallgatásuk. A finanszírozás az úgynevezett strukturális internetbiztonsági finanszírozási eszköz. Az én országom Németország egy tizede. Mi azt mondjuk, hogy Németországnak ha 100 ezer személyzet, 100 személyzete van, akkor nekünk egy tizedére van szüksége. Tehát, hogyha nekik 10-15 emberre van szükség, nekünk 5-re így aztán a költségek sokkal nagyobbak a kis országok esetében, mint a nagy országok esetében. Ezen kívül, ha olyan kis országnak a tagjai, amely nem annyira jóléti állam, mint Ausztria, akkor az EU-nak igenis támogatni kell ezeket az országokat a készségei kifejlesztésében. Paul Cornish már mondta, kell egy közös koordinátor. Nagyon jó kezdeményezések vannak. És össze kell hangolni ezeket a CFSP-vel. Ezen kívül az Európa Tanács számítógépes bűnözési konvencióját ratifikálnia kell a parlamentnek? Hogy miért nem, nem tudom, én sem tudom. De a legjobb eszközünk. Ezen kívül az Európai Védelmi Ügynökségnek erre kellene koncentrálnia. Ez egy nagyon összetett terület. Biztonságos ICT ellátó láncolatot kell létrehozni. Az USA-ban, az Egyesült Királyságban és Franciaországban vannak úgynevezett minősített források. Az USA-ban például saját állami gyárok vannak, ahol csak nagyon bizalmas mikrocsipeket gyártanak. Az Egyesült Királyságban és Franciaországban kicsit másképpen néz ki a rendszer, de az a lényege, hogy a mikrocsipeket ne lehessen megfertőzni. Ha bekerülnek a rendszerbe, akkor annak a rendszernek vége, és ezen nem lehet változtatni. Aztán a nem EU-s tagállamokkal is együtt kell működni. Ez egy globális probléma. Például az EU-nak van egy új munkacsoportja az amerikaiak belbiztonsági hivatalával és Oroszországgal és Kínával. A finanszírozás KKV-k esetében miért van erre szükség? Például Németországban az ezért felelős hivatal ingyenes eszközöket bocsátott rendelkezésre a kkv számára. Ezek nagyon hasznosak. De csak nagyon kis spektruma az elérhető eszközöknek ez, de ezért bizonyos programokat lehetne finanszírozni, bár nem nevesítem őket, de vannak olyan szoftverek, amelyeket otthon is alkalmazhat az ember, letölti őket az ember otthon használja, de a cégeknek fizetni kell. De mi legyen a KKV-kkal? Legyen ingyenes, vagy kelljen fizetniük? Jó lenne, hogyha az EP támogatná ezeket a KKV-kat. Nem nagy cégekről van itt szó, hanem kicsikről. Mert nagyon fontosak ezek az eszközök, legszerelik a támadásuk 80%-át. Aztán a külpolitikán belül is kell egy számítógépes um, program fel kell mérni az internet irányítás fontosságát. Politikai szinten kell először eljárni. Nem lehet elvárni, hogy kihassunk a kibertérre, hogyha nem védelmi, biztonsági kérdésként kezeljük. Of course, not only the internet. Minden, amit most teszünk, az az elkövetkezendő 5-6-10 évben meghatározza a világgazdaság nagy részét, és a jövőbeni kiberkonfliktusokat. Most nagyon fontos intézkedésekről döntenek, és az Európai Unió ebben semmilyen szerepet nem látszik, nem játszik, illetve játszik, de nem olyat, amilyet szeretnénk. Ugyanez igaz a nemzetközi eszmecserékben való részvételre, amikor is az internetes bűnözés, internetes konfliktusok esetén való normákat határozzák meg. Az USA-ban, az EBSZ-ben e zajlanak ilyen tárgyalások, ahogy a kollégám utalt rá. A cél közös megállapodás létrehozása bizonyos országok között, hogy arról, hogy hogyan viselkedjenek ezek az országok a kibertérben. Genfi egyezmény nem lesz nagyon hamar, és nem lesz leszerelési szerződés sem úgymond a kibertérben, ezt be sem lehetne tartani. De amiről meg lehet állapodni, az a normák. Mit tehet egy ország, mit nem tehet, mit nem szabad megtenni, és így tovább. Ezek a viták már régóta zajlanak, több mint egy éve, egy másfél éve, és az EU megint nem játszik itt túl nagy szerepet. Az EU alapértékeit meg itt nem hozták be ezekbe az eszmecserékbe. Bár mondjuk pontosan az alapértékekről van itt szó, ezek forognak kockán a globális felelősség például. Aztán a külügyi szolgálat is fontolgatja már ezt, ajánlásaink már három hónaposak, hát a kibertérben, kiberidőben három hónap nagyon hosszú idő, én örülök, hogyha ezeket az ajánlásokat megfogadják, és a kezdeményezéseket megteszik, ha nem, akkor sajnálom, ösztönözném erre a feleket. Legalább olyan fontos ez, mint a katonai vagy a rendőri együttműködés. Annyira fontos ez, és komolyan ajánlatos, hogy a külügyi szolgálatnak legyen kapacitásra ezzel a területtel foglalkozni az EU-n kívül és Brüsszelben is. Aztán az EU válaszáról, például egy komoly kibertámadásra, erről is beszéltünk. Nem azt jelenti, hogy megvannak a pontos paraméterek már arról, hogy hogyan reagálunk egy internetes támadásra, de a újjal mutogatás, vagy a politikai enyebenyézés, hogyha fogalmazhatok így, ez egy fontos, elrettentő dolog. Ha egy vagy több tagállamot, vagy intézményt támadás ér, akkor az EU, ha politikai nyilatkozatokat tud tenni, ez már eleve elrettentő erővel bír. Nem kell bombázni semmit, csak világos nyilatkozatok kellenek, de eh, ki kell találni, hogy ki a felelős. A eh, politikai vagy biztonsági bizottság, a belbiztonsági bizottság, vagy mely szervek felelősek ezért. Beszélni kell arról, hogy a bizottsági kezdeményezéseket jobban kell koordinálni a közös kül- és biztonságpolitikán belül, mert nagyon sok kezdeményezés zajlik, a tanács titkársága is dolgozik rengeteg ilyenen, ezek titkosak, nem nyilvános kezdeményezések, és ezért nehéz őket koordinálni. A KKBP szakértők közül is sokan nem tájékozottak ezekről, jobb lenne erről áttekintést kapni. Aztán az EUMC például közös politikai kereteket dolgozhatnak ki. 2009-ben indult a munka, de egy picit beragad, beakadt, pedig hasznos, és folytatni kellene. Az erőforrásokat is meg kell növelni, hogy jobban értsük ezt az ügyet főként a tanástitkárságán belül, illetve a külügyi szolgálaton belül, de a bizottságon belül is szükség van erre. Nagyon kevesen vannak, akik eh, ezzel a témával foglalkozni tudnak jelenleg, és a legtöbbjük egyébként szerintem az IMSZO főigazgatóság egyik osztályán dolgozik de mások nem értenek ehhez, például annak ellenére, hogy már nagyon régóta ezen a területen dolgoznak. Tehát ki kell bővíteni azoknak a körét, akik analitikai szempontból is tudnak foglalkozni ezzel a kérdéssel, illetve hogy tudjanak kommunikálni, az is nagyon fontos. Ők lesznek a fő célpontok, a rendszereik támadásokat fognak elszenvedni, és hogyha nincs megfelelő biztonság, akkor összeomlik az egész, tehát akkor értelmetlen a eddig végzett munka. Az Európai Védelmi Hivatalnál is új kezdeményezésekre van szükség. A Védelmi Ügynökség eh, részt kell, hogy vegyen eh, például a francia, német, amerikai és brit eh, cégek által vizsgált kezdeményezésekben ugye az a gond, hogy a kis és közepes méretű tagállamok nem fognak hozzáférni ehhez a fajta technológiához, és a szakadék a kicsik és a nagyok között még nagyobbra nő. A nemzetközi szervezeteket is meg kell vizsgálni, mert vannak, akik aktívak ezen a téren. Közös közös biztonságpolitikai szempontból kell megvizsgálni ezt a kérdést. Tehát hogyan lehetne bevonni a közös közös biztonságpolitikát ebben? Nagyon sok forog kockán, két oldalú és több oldalú szempontból is. Tehát meg kell értenünk, hogy mi forog kockán, mert ha nem vagyunk ezzel tisztában, akkor nem tudjuk megalkotni a megfelelő intézkedéseket. Ez vezet el a előadásom végéhez, megköszönöm, és természetesen nagyon szívesen válaszolunk a kérdésekre. Thank you very much. Köszönöm szépen. Akkor tegyék fel a kérdéseiket, mielőtt a második előadást meghallgatjuk. Gáler úr. Köszönöm, elnök úr, ez egy kiváló előadás volt, amit hallottunk. Nekem sok újdonság volt benne, és elsőként azt szerettem volna megkérdezni, hogy mennyire lehet rossz, káros egy internetes támadás? Tehát mi lehet ennek a hatása a rendszerek összeomlása például? Tudom, hogy a Brit Biztonsági Hivatal Münchenben meghatározott bizonyos feltételeket, nem tanulmányoztam még ezeket részletesen, az önvéleményét kérdezem, hogy ön szerint mikor válik mondjuk háborús cselekményi egy ilyen kibertámadás. Tehát mondjuk úgy gondolom, hogy mint ahogy egy hadsereg átlép egy határt, megtámad egy másik országot, és így tovább. Tehát milyen ponton lehet azt mondani, mikor lehet azt mondani, hogy most már háborús helyzetbe kerültünk? Ja, vielen Dank. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok a két előadónak is. Láthattuk az önök előadásából, hogy nagyon összetett és komoly témáról van szó. Már rögtön az első diát olvasva világossá vált ez, hiszen ön elmondta, hogy gyakorlatilag még a kibertámadások pontos szóhasználatára sincsen közös megállapodás, hiszen nagyon nehéz a számítógépes háborúzásról, számítógépes biztonságról beszélni, nagyon összetett, bonyolult téma mindez. És az azt is jelenti, hogy persze az rengeteg mindent intézünk az interneten, magán és hivatalos ügyeket, és mindenkinek van internet hozzáférése már, tehát bárki lehet elkövető, de bárki áldozattá is válhat. És ez a külső és a belső biztonságunkra is igaz, érinti ez a gazdasági tevékenységeket, de még a magán vitákat is, mondjuk két magánszemély között. Úgyhogy azt hiszem, hogy az önök előadása nagyon is aktuális, és rengeteg szakbizottság területét érinti. Tehát a mi védelmi és biztonsági albiztonságunk megtartotta a meghallgatást és vizsgálja ezeket a kérdéseket, de minden szakbizottság területét érintik ezek a kérdések. Mi a külső biztonságpolitikai szempontokra összpontosítunk, hiszen számunkra ezek a releváns kérdések. És ez látható is volt azokból a kérdésekből, amelyeket föltettünk. Persze nem mindenre van még most megoldás. Ön elmondta, hogy az egyik legnehezebb probléma például az, hogy meghatározzuk, hogy honnan indult vagy indítottak egy támadást. Ez ugye nagyon nehéz. Például, ha egy magánszemély, egy hacker követi el a támadást, vagy pedig valaki, aki egy kormány nevében jár el, akit egy kormány bízott meg azzal, hogy ilyen támadásokat végrehajtson és rendszereket veszélybe sodorjon. Tehát például mondjuk elektromos áramellátó rendszereket, vagy katonai védelmi rendszereket támadjanak magánszemélyek, akiket valaki más bízott meg. Elméletben a kettő között nem kellene különbséget tenni, a problémánk azonban az, hogy hogyan tudjuk a forrást beazonosítani. A kérdésem tehát az lenne, hogy hogyan tudunk legitim módon eljárni egy ilyen helyzetben. Van-e van-e valamilyen megoldás, vagy van-e módja annak, hogy mondjuk annak alapján járjunk el, el, hogy kit érint a támadás, ki az, aki elszenvedi ezt a támadást. Tehát mondjuk ezt a logikát föl lehetne használni, és mondjuk ugyanolyan módon megvédeni magunkat. Tehát amikor itt belbiztonságról beszélünk, akkor azokat az eszközöket használni, amelyeket használtak, ha pedig a gazdasági bűncselekményekről van szó, akkor gondoskodhatunk arról, hogy mondjuk a megtámadott személy visszatámadhasson ugyanoly módon a személyes inzultusok esetén is ugye el lehet menni a bíróságra, és jogorvoslatot lehet kérni. Én csak leírtam az olyan módokat, ahogyan reagálni lehetne, nem tudom önnek mi a véleménye erről a megközelítésről. Tehát hogyan tudnák meghatározni az arányos fellépést, arányos védelmet, önvédelmet. Persze nem csak a védelemről van itt szó, másról is beszélni kell. Ugye a megelőző csapásokról akár, ha fogalmazhatok így. Mire is gondolok? Például egy atomerőmű elleni támadás, például megakadályozhatjuk azt, hogy Irán nukleáris kapacitásokkal rendelkezzen, vagy fejleszten ki, bombázhatjuk az infrastruktúrát, de egy kevésbé hagyományos konvencionális, konvencionális megközelítést is alkalmazhatunk. Például azt, hogy az intézményeiket, az eszközeiket, berendezéseiket tesszük használhatatlanná. Tehát elmondhatjuk-e azt, hogy ezek legitim módszerek lennének, legitim eszközök lennének az ilyenfajta támadások a megelőző fellépés felépésre. Tehát így ugye lehetetlenné tennénk egy atomtámadást. Én tudom, hogy az elnökünk, a szakbizottságunk elnöke említette az ötös cikket a NATO-val kapcsolatban, mert ez ugye egy kulcsfontosságú cikk, erről nagyon sokat tárgyaltak, nagyon sokat vitáztak, és nem sikerült megállapodni még egészen ez idáig arról, hogy az internetes támadások, a számítógépes támadások vajon az ötös cikk hatókörébe tartoznak-e vagy sem, és itt pedig előre kell lépni. Köszönöm szépen. Uh, thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem nagyon időszerű ez a vita. Azért is aktuális ez, mert nagyon komoly kezdeményezésekkel történik egyszer, hogy egy új kibervédelmi politikát dolgoznak most ki, megjegyezték ugye önök is, hogy el kell gondolkodjunk arról, hogy a NATO, ugye, hogyha fellép, hogy mi történik az EU-n belül. Az előadás emlékeztetett engem arra, hogy az ENISA ország jelentések például megjelentek, ezeknek a frissített változata, és ez nagyon aktuális. Az ENISA ügynökség a honlapján megpróbál közös következtetéseket levonni, ezekből az egyéni jelentésekből, és arra a következtetésre jut, hogy az Európai Uniós tagállamok között hatalmas különbségek vannak a felkészültségben. Tehát, hogy mennyire felkészültek az internetes támadásokkal szemben. És még azt sem lehet eh, megállapítani, hogy van-e eh, nemzeti eh, hálózati és információs biztonsági stratégia minden tagállamban. Számomra ez azt erősíti meg, hogy nem sikerült komoly előrelépést elérnünk a 2006-os stratégia elindulása óta. Úgy tűnik, hogy a bizottság felmérte a, javas, a, jav, a helyzetet, és 2011 áprilisában ugye előállt a javaslatával. Azt javasolta, hogy reagálási, internetes biztonsági reakciós csapatokat hozzanak létre nemzeti szinten. De az én javaslatom, az, az én érzésem az az, hogy a bizottság jó irányba megy, jó irányba mozdul el, de ez még nem elegendő. Sokkal többet kellene tenni. Koherensebb és sokkal konzekvensebb EU szintű politikákra van szükség, valamint a közös védelmi és biztonságpolitika keretén belül megfelelő erőforrásokra van szükség. Minden egyes kibertámadást Az elnök úr félbeszakítja a felszólalót, a telefonja megzavarta a hangot. Tehát folytatja az előadó, a megelőzésre kellene összpontosítani, és nem feltétlenül a támadás adott reakcióról. Ezért beszélek én a kapacitások növeléséről, de arról is, hogy el kell kerülnünk a kapacitások megkettőzését. Tehát a kérdésem a következő objektív módon tudná -e értékelni azokat az intézkedéseket, amelyeket a bizottság javasol? Mit gondol ön ezekről az intézkedésekről? És mit gondol a jelenlegi helyzetről ezeknek az intézkedéseknek a kapcsán? És mivel Enizára, az Enizára utaltam az elején, szeretném ezzel befejezni. Ugye folyik egy vita arról, hogy mennyire hasznos ez az ügynökség, illetve másfelől arról, hogy meg kell erősíteni, illetve modernizálni kell a hatókörét, a feladatait, mert ez 2012. márciusában ugye lejár. Szerintünk EU szinten ki kellene bővíteni, ki kellene dolgozni a kibervédelmi képességeket. Tehát akkor nagyon hasznos lehet ez az ügynökség, szakértelemmel láthatja el az uniót és a tagállamokat, és hozzájárulhat az internetes biztonsági kutatásokhoz. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök úr. Batyikov úr. Köszönöm, elnök úr. Szerettem volna megköszönni először is az előadóknak ezeket a hasznos információkat. Hát azt hiszem, hogy sok mindenre rávilágítottak. Több kérdésem is van, mint amennyit fel tudnék tenni most. De minden kérdésem gyakorlatilag ugyanahhoz kapcsolódik a governance, azaz a kormányzás kérdéséhez. Tehát hogy milyen szerepe van itt a kormányzásnak? Az első kérdésem az az EU és a tagállamok szerepe közötti kapcsolatot érinti. Ha jól értettem, amit önök elmondtak, akkor a közepes és kisméretű EU-s tagállamokra is utaltak, és a közös EU-s fellépést nagymértékben támogatják hogy a nagyobb tagállamok, nem tudom, hogy milyen helyzetben vannak, hajlandóak-e hozzájárulni ehhez a munkához, vagy sem hajlandóak-e támogatni a többi Európai Uniós tagállamot ebben. A másik kérdésem. Ahogy önök itt leírták a helyzetet, több probléma is van. Több problémát vetettek fel a számítógépes biztonsági intézkedések sikere kapcsán. Ugye azt mondták, hogy általában katonai nézőpontból, kizárólag katonai szempontból néz, tekintik a kormányok ezeket az intézkedéseket, de itt is felmerül akkor a kormányzás kérdése. Tehát milyen mértékben tud egy belügyminisztérium az ilyen helyzettel valamit kezdeni? Foglalkoztak-e ezzel a kérdéssel a koordináció kapcsán? Harmadik kérdésem pedig Oroszországot és Kínát is említette, és konkrétan utalt a hacker közösségekre, amelyek ezekben az országokban élnek és tevékenykednek. Nem szólt arról, hogy az Európai Unión belüli hacker közösséget hogyan lehetne bevonni a támadások visszaverésében. Nem tudom, hogy ez megtörtént-e vagy sem. És a NATO, illetve a közös közös biztonságpolitika kapcsán azt hiszem egy egyszerű kérdést kell magunknak föltenni. Az együttműködés, illetve az erőfeszítések és kapacitások megkettőzésének elkerülése véget. Milyen együttműködésről beszélhetünk az intézmények között? Zárásként pedig, ahogy mondtam, említette Oroszországot és Kínát, és amikor ezt megtette, akkor azt mondta, nagyon világosan fogalmazott, hogy ez a két ország ellenfél volt. Nos, hát lehet, hogy ez megfelel az eddigi tapasztalatainknak, de mi az ön véleménye? hogyan látja ezt a két országot? Ki lehetne-e strat- olyan stratégiákat dolgozni, amelyek a közös pontokra építenek? Mert Kína és, Orosz- és Oroszország kapcsán ugye megvan ez a lehetőség, hogy ők is kibertámadások áldozatai legyenek. Aztán milyen lehetőség, milyen esélye van a nemzetközi normák alkalmazásának Oroszországgal és Kínával szemben. Végül pedig említette az ellenállást, illetve az elrettentést, és ezeket a gondolatokat úgy lebegtette, mint valami fajta ideális cselekvéseket említette, hogy az USA nem annyira a puha elretentés támogatója, hanem a nagyon kemény fellépés támogatója. Tudna-e erre példát mondani, és arra is, hogy mi volt erre a reakció? Köszönöm szépen. Ja, herzlichen Dank. Auch ich möchte mich recht. Köszönöm szépen. Én magam is szeretnék köszönetet mondani. Miért nagyon érdekes dolgokról számolt be. Van egy elem, ami a vitában nem szerepelt. A költségekre gondolok. A költségetési Szakbizottságban dolgozom. Szeretném, hogyha meg lehetne becsülni a számítógépes bűnözés által okozott költségeket, és hogy milyen befektetések szükségesek Németország, Egyesült Királyság, Franciaország, USA részéről, mennyit kell beruházni a számítógépes védelembe. Nikolaj kollégája szó. Két kérdésem van. A megelőzéssel elősorban nincsen meghatározása a számítógépes bűnözésnek. Ez egy folyamat az tény, a preventív megközelítés azonban nagyon fontos. A legjobb gyakorlatokat megemlítenie, hogy lehet megelőzni az ilyen jellegű támadásokat, nem csak az államok részéről, hanem magánszervezetek, cégek, társaságok, egyesületek részéről. A második kérdés pedig a felderítés és bűnüldözéssel kapcsolatos mert sajnos nem közös a megközelítés ezen a területen. A tagállamok nem bírnak azzal a kapacitással, hogy világos, akkurátus bűnüldözési munkát tudjanak folytatni ezen a területén. Nincsen megfelelő szakértelem, illetve nincs meg az a képessége az államoknak, hogy a megfelelő emberi erőforrást eh, erre fordítsa. 2008-ban a tanács úgy döntött, hogy nemzeti riasztási platformot állít fel. Nem tudom, hogy ezek felálltak-e már a tagállamokban. Az ilyen jellegű bűncselekmény intelligens, fehérgalléros bűncselekmény. Nehéz, nehezebb erre reagálni az államnak és a magánszemélynek is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Paleszkis kollégája szó. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy nem tudtam részt venni eddig a vitában, egy másik szabizottságban szavazáson voltam. Szeretnék feltenni egy kérdést az előadóknak. Azt hiszem, hogy a számítógépes fegyver a legmodernebb fegyver. A számítógépes védelem a legmodernebb védelem. De hát vannak átmenetek az ágyú és a számítógép között a golyó kiukaszthatja a páncélt. A páncélt lehet javítani, hogy ellenállóbb legyen, de akkor újabb golyót találnak fel, amely mégis ezt a páncélt átviszi. Ezt alkalmazhatjuk-e a számítógépes biztonságra és számítógépes védelemre is? A számítógépes védelem lehet-e legyőzhetetlen? hol tartunk ebben a fejlődésben. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg nagyra értékelem a prezentációt, amelyet hallhattunk. Tényleg nagyon aktuális, napra kész. Egyes kérdéseimet már előtték, de maradt még. Kérem, térjen ki a hardware támadásra. Már említette, de kérem, fejtse ki, hogy milyen óriási veszélyeket rejt ez magában. Hogyan lehet immobilizálni a mozgásképtelenné tenni a számítógépeket. Köszönöm. Köszönöm szépen a sok kérdés, nagyon érdekes kérdések. Sorrendben megpróbálok válaszolni, és kollégámnak átadom majd a szót, hogy ő is tudjon válaszolni. Az első kérdés arra vonatkozik, hogy milyen veszélyeket rejt magában a számítógépes támadás, milyen súlyos lehet, és hogyan lehet a számítógépes hadviselést meghatározni. Nos, milyen súlyos lehet? Ez az egyik legvitatottabb kérdés az utóbbi 10-12 évben. El kell mondjam, a szakember szempontjából belülről nézve, ez nem is akkora kérdés. Tudjuk, hogy nagyon súlyos lehet a kérdés az, hogy még rosszabbat teszünk-e azzal, hogy beszélünk rá, ha megemlítjük, vagy csak védekeznünk kell, vagy beszéljünk is róla. Most éppen a szavak háborújánál tartunk. Gyakran politikai motiváció van emögött a különböző szervek, például az amerikai hadügyminisztérium is használja ezt az eszközt. Nos, technikai térre áttérve nagyon komoly ártalmat okozhat az ilyen jellegű támadás valóban vannak katasztrófa forgatókönyvek. Ez nem olyan, mint az atomcsapás, de a magunk területén olyan, nagyon való, sokkal valószínűbb a számítógépes csapás, mint az atomcsapás. Így kell ezt tekinteni. Amit látunk filmen, az mind megtörténhet. Ez realisztikus ami a háború meghatározását illeti. A kolléganőm fog erre kitérni. A számítógépes hadviselésnek nincsen megállapodott meghatározása. Olyan, mint egy fegyveres támadás, azzal felér. Erre sikerült jutni az ENSZ-ben tavaly júniusban. Ez azt jelenti, hogy van számítógépes kémkedés, de ez nem része a számítógépes hadviselésnek. A zavarkeltés azonban, ha jelentős, háborús bűncselekmény. További nagyon érdekes kérdések is voltak, hogyan lehet válaszolni, visszaütni ugyanolyan eszközzel, ez hangzott el egy országjából. És a második kérdés pedig a preventív támadás. Nos, ugyanazt az eszközt lehet-e használni? Két nappal ezelőtt egy interjút adtam ezzel kapcsolatban, és elég gyakran ezt idézik. Az IMF-et ismeretlen tettesek megtámadták. Ez egy globális intézmény, globális felderítésre van szükség, globális problémáról van szó hogyha országos szintű a támadás, akkor az illető ország kormányának kell dönteni a válaszról. Mondhatjuk azt, hogy tolvajt kell arra felhasználni, hogy elkapjunk egy tolvajt. Tolvajnak kell elkapnia. Ez nem azt jelenti, hogy ha hekereket fogunk alkalmazni, de meg kell tudni védeni magunkat. Megfelelő attribúcióval kell rendelkezni. Meg kell tudnunk, hogy ki van a támadás mögött volt grúz és ízt támadás. Az egyik jelentést ezekről én írtam. Ez a civil társadalmat is érintette ezzel foglalkoztak a hírszerzési szervek is, de a média is. A média megfelelő információt kapott erről, nagyon komoly kihatása volt ennek a két támadásnak. Ha nem államot ér ez, akkor nem állami válasz szükséges. Erre. A preventív támadásra térnek ki. Az USA emellett van. Akár a bombázásnál sokkal egyszerűbb a számítógépes támadás. Ez a véleményük. Ez egy vitatott kérdés. Van azonban itt egy komoly probléma. Ja, a szándék problémája. Illetve amikor egy rakétát kilövünk, egy cirkáló rakétát, azt megsemmisíthetik. A vírus az nem semmisül meg. Ezt le lehet másolni, és vissza lehet küldeni ez egy igen komoly gond. Az USA-val ez a kérdés gyakran felmerül a vitákban. Mm, tagadják, hogy valaha is alkalmazták volna bárki is ilyet elindít, az számítógépes terrorizmust indít el, amely évekig tarthat. Az első válasz a kérdésre igen, jobb a soft támadás, az enyhe támadás, mint a kemény, fegyveres támadás. Volt egy kérdés, hogy az európai stratégia hogyan halad. Nos, tudnom kell, hogy ez még nem része a KKBP-nek a bizottság javaslatait megpróbáljuk értékelni. Szeretném figyelmükbe ajánlani ezt a jelentést, nagyon részletes. A tagállamok a maguk rendszerét kezdik el felépíteni. A kapacitásokat kialakítják, és elkezdik ezeket az ajánlásokat követni. Ez technikai szinten is igaz, de pénzügyileg is. Meg kell fizetni a humán erőforrást. Szükséges a strukturális eszköz. Itt óriási hiányok vannak mm, a ö, nagy játékosok kapják meg az előnyt ebből, és nem a ö, szerény méretű résztvevők. Az, ELI, az ENISA mandátumára térnék rá. Ezt éppen most határozzák meg. Nagyon fontos kérdés. Brüsszelben volt egy ülés erről. Az ENISA működése azt céloz, hogy objektív harmadik fél elemezze ezeket a támadásokat. Az Enizának operatív szerepe van, illetve a támadások elemzése a feladata. Ez áttörés. Olyan mandátummal rendelkezik az Zeniza, amelyel a legtöbb kormány nem. Remélem, hogy az a maga feladatát el tudja látni. Óriási feladatról van szó. Number four. A négyes. Igen a kisebb államok védelmével foglalkozunk. Pontosan azért, mert mondtam, hogy nagy problémáik vannak az erőforrások előállításával, a technológiával. Nem csak azért mondjuk ezt, mert mi is egy kis tagállamból jövünk, hanem azért is, mert fel kell vetni ezt a kérdést, hogy a nagy tagállamok készek-e a kicsiket támogatni. A hagyomány az, hogy nem, igen ellenállók a nagy tagállamok, viszont bilaterális szinten készek a segítségnyújtásra, hogyha segítséget kérnek tőlük. Vannak olyan kis országok, és nem nevezem meg őket, akik nagy támogatásra számíthatnak, hogyha a nagyokhoz fordulnak. Bár az Enisától is kérhetnének egyébként támogatást, ezért létezik bilaterális szinten, tehát kaptak támogatást. A tagállamok azonban általában nem tartják olyan magas szintűnek ezeket a tárgyalásokat. Vannak, akik igazán tapasztalt szakértőket küldenek, van, akik nem a tárgyalásokra, és akkor a nem tapasztaltak arra hivatkoznak, a nem rangidősök, hogy én nem kötelezhetem el magam. Jó lenne, hogyha a nagy tagállamok fölfognak végre, hogy mennyire fontos az, hogy Európai Uniós készségeket állítsanak fel. Nem történik meg gyakran, hogy egyik országot a másik támad meg. Általában van egy transferország egy másik országon keresztül. Például az USA-t, a Fehér Házat 2010. júliusában megtámadtak egy botneten keresztül. Ezek a szerverek, amelyek a támadást indították, öt országban voltak, az egyik ők, ezek közül Ausztria volt ha ugyanez Európában történik, hogy Németországot egy batnet egy batnet támad meg, és Ausztriából indul a támadás, de Ausztriát nem támadja, akkor fölmerül a kérdés, hogy Ausztriának hogyan kell mozgósítani a készségeit arra, hogy támogassa az érintett országokat. Ehhez kellenek a jogi eszközök, az erőforrások, pedig ezeket az erőforrásokat nem a saját problémánk megoldására fordítjuk, hanem egy másik tagállam segítségtésére. Aztán, ha ez nagyon magas szintű támadás, akkor a kis országok, amelyek nem olyan fejlettek, sokkal jobban kivannak téve ennek a fenyegetettségnek. Hogy ez csak katonai kérdése. Az internetbiztonság? Én azt mondanám, hogy nem. Két faktor kombinációja, a hírszerzés és a polgári tényező. Ezek elég messze vannak egymástól, bár ez nem feltétlenül rossz. Mert a hálózat védelme és a hálózat támadása messze kell, hogy essen egymástól, Például, ha van egy bank, amely azt mondja, hogy a szoftverünket átütöttük, hogyha katonai ö, stratégek kezébe jut az információ, akkor azt mondja, köszönjük, majd ezt mi továbbfejlesztjük fegyverként. Azt, hogy az cyberspace-t militarizáljuk-e, az USA-ban egyre inkább így tűnik, hogy igen. Európában azonban ezt nem tartjuk nagy fenyegetettségnek, mert a katonaság nem gyakran folyik bele a védelmi kérdésekbe az internetet illetően, inkább a saját rendszerüket védik, és együttműködnek más hálózatokkal. Ami a nemzeti védelmi rendszert illeti, ez a végső kétségbeesés lépése kell, hogy legyen. A legjobb gyakorlat, a legjobb gyakorlat mindig problémás, amikor nevesítünk egy tagállamot, de azért kettőt említhetek. A francia válságkezelő modell nagyon jó, és ez azért főleg katonai jellegű. Ezen kívül Egyesült Királyság és Németország nagyon jó fejlemények történnek, ezek polgári fejlesztések, és sokkal alaposabbak. Ezen kívül a svájci modell, bár nem tagállamok, már nem tagállam, nagyon jó. Az ő modelljük alkalmazható olyan tagállamokra, amelyeknek maximum 30 millió lakosa van ez a rendszer lehetővé teszi, hogy a politikai vezetőség részt vegyen a rendszerben, viszont a katonai rendszert bevonják a polgári ellenőrzés alá. De ezt csak akkor veti be, hogyha fő válság következik be. Aztán volt egy kedvenc kérdésem, a hackerek, az európai hackerek kérdése. Nem arról van szó, hogy hekkerekkel támadjuk a hekkereket, hanem arról, hogy a polgári társadalom hagy tegyen meg mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy a hekkerek ellen védekezzünk. Például nagyon fontos a nem állami szereplők beengedése ebbe a rendszerbe. A hírszerzésben rögtön kiderül, hogy egy állami támadásról van szó, vagy sem. Mégpedig azért, mert az állami támogatások annyira összehangoltak, amiket a privát támadások nem nagyon jellemzi őket ez, ők általában gazdasági információkat halásznak le, és néhány támadás annyira bonyolult, annyira titokzatos és titkos, a sajtóba se kerül be, hogy olyankor rögtön lehet tudni, hogy ez kormánytámadás. Jó, ha be tudjuk azonosítani a támadót, jó, de Michael Hayden tábornokta a CIA 2009-es, 2009 óta vezetőjével volt egy ülésünk, és ott az amerikaiak azt mondták, hogy persze, az internetes kémkedés az egy bevett gyakorlat hogy ha önök megtámadják a rendszeremet, és sikerül lehalászni az információt, akkor az az én szígyenem, nem az önöké. De ha civil szereplőkről van szó, ha erről beszélhetnék egy kicsit, ők veszélyesek. Mert a kormányok felhasználhatják őket, és gyakorlatilag zsoldosokként elszegődnek, nem tudjuk, hogy önállóan működnek, vagy az állam bérli fel őket hogyha például a politikai feszült helyzetben van egy támadás, amelyet egy civil forrás hajt végre, akkor honnan tudjuk, hogy az állam rendelte el, el a támadást, vagy ez egy áll támadás, amikor egy harmadik forrás elrabolja valakinek a hálózatát, meghódítja, és azon keresztül beférközve támad. Úgyhogy igen, véletlenszerűen is kialakulhat egy internetes háború. A NATO-EU kettőződésről, majd a kolléga beszél erről. Általában véve a NATO katonai alkalmazásokat csinál, az EU pedig nem foglalkozik számítógépes hálózati műveletekkel nem áll fel annak veszély, párhuzamos munkát végeznénk. Igazából én ki is mondhatom, szerintem a NATO nem sokat tesz, bár nyilvánvaló, hogy a kollégám erről nem nyilatkozhat. Aztán Kína és Oroszország. Igen, igen, versenytársak is, de barátok is, és vannak közös pontok. Oroszország aggódik a számítógépes, a számítógépes bűnözés miatt, ahol aggódnak, támogatjuk őket. Kínát aggasztja az infrastruktúrájuk, ami már elavult, ott is támogathatjuk őket, sok közös pontunk van. Az USA-t illetően nem tudom, de ha tudnám, akkor sem mondhatnám el. Azt hiszem, hogy Amerika azonban az elrettentés híve ezen a területen. Az EU-ról a kollégám beszél, készítettünk tanulmányokat, személyesen szívesen válaszolok ezek a kérdésekre. Az amerikai tanulmányokról osztrák részre én egy összefogó tanulmányt készítettem, és van egy ilyen svájci tanulmány is, de EU-s tanulmány nem létezik, pedig jó lenne. Prevenció. Nem tudok megosztani senkivel jó, legjobb gyakorlatot. A legalapvetőbb lépések a jók. Ez önöknek azt jelenti, hogy ne nyissanak ki mindenféle e-maileket, tudják, hogy mi lehetséges támadás. A golyók és a páncél kérdése és a hardware. A golyó és a páncél kérdése. Elméletileg lehet, hogy a védelem jobb legyen, mint a támadás. Ugyanakkor azonban a jövőben lesz ez lehetséges. Most nem. Most lehetetlen mert az internet kormányzás mutatja azt, hogy ez az egész keret mennyire bonyolult, mennyire finomítani kell, és csak akkor tudunk védekezni. Ami a hardware támadásokat illeti. Nagyon fontos téma. A 80-as évekből tudunk először erről, a Farewell dossziéból, amikor a Szovjetunió ellen indult egy ilyen támadás. Ez egy számítógépes bűnügy, de nem kell hozzá internetkapcsolat. Ez az infrastruktúrát támadja. Egy, mikro, egy mikrocsipre van szükség, egy routerre, amely kontaminált, egy kód segítségével megfertőzik ezeket, és akkor az ellenőrzésük alá vonják. Lehetetlen védekezni ezek ellen bevett eszközökkel nagyon komoly támadások, amikor állam-állami konfliktusról van ö, szó, a hardware támadások mindig állami szinten folynak igazából. És nagyon foglalkozni kell ezzel a témával. Szerintem Alexander már áttekintette a műveleti vála, választadást, a katonai aspektusokat, az állami válaszadást. Én a, az irányítást életem nagyon nagy rátekintéssel rendelkezem a tapasztalatom folyamán, folytam és akkor inkább összefoglalnám ezeket a kérdéseket. Először is. Én azt érzem az egészből, hogy senki nem érti, hogy most ki a felelős, a belügyminiszter, az, az információ, intelligencia, kik? Mi is fél évig gondolkoztunk ezen. Aztán az észtámadás után, amelyet állítólag államok is finanszíroztak, hogyan léphetnénk tovább? Az a válasz, hogy így is úgy is, akkor is ott lépniük kell, nem hagyhatják cserben a saját országokat, úgyhogy teljesen mindegy, hogy ki válaszoljon. Ami számít az, hogy valaki válaszoljon. A hadsereg szerepe egyre inkább csökken, úgy tűnik ebben az új időszakban. A válság evolúció azt mutatja, hogy az első világháború területszerzéseitől eljutottunk a kibértérig, ahol folyik a hadviselés. Az, hogy ezek a konfliktusok a jövőben hogy valósulnak meg, ez változik. A hadseregnek az a hagyományos szerepe, hogy ez a szerep igazából visszaszorul a számítógépes támadások területén. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de egy kiterjedt támadás esetén az egész társadalomnak kell lépnie, mert minden szolgáltatást érni fog ez a támadás. És ezeket a szolgáltatásokat cégek, társaságok nyújtják, beszállítók, ellátók. Így aztán ez igazából technológia és skill kérdés. Mert a katonai szakértők nem tudják, hogy az áramszolgáltató vállalat hogy működik, és így tovább. Akik a hálózatot működtetik napi szinten, neki kell védeni a rendszert, mert a válasznak az a lényege, hogy magát a szolgáltatást megvédjük. a számítógépes támadások esetén nincsen elhárítási lehetőség igazából. Most változik a helyzet, most kell innovatív megoldásokat találnunk arra, hogy a polgári válaszadási mechanizmus hogyan működjön nemzeti szinten, és ha ezt megtettük, akkor lehet szó az EU szintről. De a válaszadás helyi szintről kell, hogy induljon. Nem használ az, hogy a, ha az EU-s szintről indul az irányítás. Nemzetközi szinten aztán össze kell hangolni a dolgokat, de az eredeti válaszadás az helyi szintről kell, hogy induljon. Úgyhogy a tagállamoknak a rendszerei ahol szakértőket bevontak a Nemzeti Válságkezelési Tervbe, például Észországban. Ez a válaszadás erre az új hadviselésre. A prevenció persze fontosabb, mint az ellencsapás, de ezt ki kell dolgozni és ez attól is függ, hogy az ellencsapásnak mi lesz a következménye. Nincs értelme bevonni a válságkezelést nemzeti szinten, ha nem túl erős a támadás. Például, hogyha két bankot támadnak, jó, hát ez rossz a bank számára, de nem annyira súlyos, de ha több ezer vállalatot megtámadnak, akkor össze kell fognunk. és EU-s választás csak akkor számíthatunk, ha legalább két-három tagállamot megtámadnak egyszerre. Úgyhogy a jövőben kevesebb kárt lehet okozni, inkább halászatra számíthatunk, ahol mint például Észország esetében egy hatalmas szomszéd meg akarta mutatni, hogy én néhány hacker segítségével megtámadhatlak. Az aszimmetrikus hatalom megosztás nagyon fontos ilyen esetben. Aztán a polgári szereplők, és ahogy Grúziában és a polgári szereplők mögé menekítették az állami támadást, ez is egyre fontosabb lesz a jövőben. Jelenleg le tudjuk nyomozni, hogyha egy államfelelős támadásért, akkor bíróság elé tudjuk citálni a nemzetközi normáknak megfelelően azt az államot. Ez a katonai igazságszolgáltatásnak a menete. Körülbelül öt éve ezt az utat követjük, és az EU-nak nagyobb szerepet kellene játszania. De az arányt illetően arányosnak kell lenni a választadásnak. Ha egy céget megtámadnak, akkor ez rendőrségi ügy itt igazából ez bűnözés. Aztán van egy kis százalék, ami kémkedés, van ipari kémkedés is, de hogyha azt nézzük, hogy ez milyen kárt okoz, akkor az maga az internetes bűnözés, ami károkat okoz. Hackerek, a professzionális bűnözők nekik sokkal nagyobb erőforrások vannak egyébként, mint néhány EU-s tagállamnak, úgyhogy ez nagyon komoly probléma. Az Európol egy új tanulmányt állított össze, hogy ez mennyibe kerül a tagállamoknak. A kollégák majd beszámolnak arról, hogy az Egyesült Királyságban most próbálják felmérni a költségeket. Az a probléma, hogy a cégek nem adják ki, hogy mennyit vesztettek ennek kapcsán. Ezért nehéz a statisztikát összeállítani, mert senki sem számol be a valós adatokról, vagy lehet, hogy néhány cég igen, de még Észtország számára is nagyon nehéz volt, hogy a bankoktól bekérje az adatokat, hogy mekkora kárt szenvedtek. Hát ez a realitás. De EU most a rendőrségi készségekre nagyon sok pénzt költ. Ezt folytatni kell, és több pénzre van szükség ezen a területen. Hát, mint hogy figyelmeztetek, hogy már nincs sok időnk. Igazából itt a kormányzás a kérdés. Ez nem technológiáról szól, a hackerekről, a polgári szereplőkről, hanem az irányításról. Nemzeti, céges, szervezeti szinten hogyan lehet azt biztosítani, hogy a számítógépes javaikat védeni tudják. Ez egy szervezeti kérdés. Ez egy új probléma, mindenkinek meg kell találni a megoldást, de a jó hír az, hogy vannak jó gyakorlatok a tagállamokban, a cégeknél. Az egy csinált kérdés, hogy nagy vagy kis tagállam ellentét van-e. Lehet, hogy a nagy tagállamoknak több erőforrása van, de ugyanakkor több lehetséges célpontjuk is, úgyhogy ez teljesen mindegy fel kell készülni, akár kicsi, akár nagy tagállamról van szó. De az igazság az, hogy a kicsiknek ez többe kerül, mert van egy minimális készenlét, amit mindenkinek ki kell alakítani. NATO és EU szerintem jó irányba haladunk. A NATO egy olyan katonai szervezet, amely a saját rendszereit akarja megvédeni. És a kritikus kommunikációs hálózatait. Ezek mm, bizalmas, titkos katonai rendszerek. Az ötös cikk alapján azonban a NATO segítséget nyújt, csak nem mondja, hogy hogyan. A NATO mindig azt mondja, hogy kétséges, és rugalmas a válaszadás, tehát lehet, hogy gazdasági, politikai, katonai a válaszadás, nem tudjuk. De van kollektív válaszadás, ha igazi fenyegetettségről van szó. Tehát EU polgári oldalra koncentrál, a NATO katonai oldalra. De össze is foghatnak és igazából korai figyelmeztető rendszert vagy információt cserét valósíthatnak meg. Ez a jövő. Együtt kell működnünk, és nemzet és EU szinten is védekeznünk kell. Köszönöm. Thank you. Olga. Köszönöm. Akkor rögtön rátérünk a második szakértői panelre, a bizottság képviselői, és Langa úr. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívták az Európai Külügyi Szolgálatot is, hogy részt tudjon venni, és be tudjon mutatni a tanulmányát, illetve az internetes bűnözés és internetes biztonságról eh, tudjunk még cserélni. Ez nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Európai Parlament eh, Biztonsági és Védelmi Albizottságához tájékoztathatom. Remélem, hogy az előadásom végén nem úgy fognak távozni ebből a teremből, hogy azt gondolják, hogy a közös kör és politikában a számítógépes biztonságnak nincsen szerepe. Voltak fontos fejlemények, fontos kezdeményezések, amelyek nem régiben történtek, és az internetes biztonságot, számítógépes bűnözést a napirend elejére tették én a biztonságpolitikai osztály vezetője, részleg vezetője vagyok a Európai Külügyi Szolgálatban. A mi feladatunk az LKS hozzájárulásának a koordinálása a biztonsági stratégiához. Természetesen a válságkezelési, illetve a leszerelési igazgatóságok tevékenységét hangoljuk össze. Minden rendelkezésünkre álló eszközt felhasználunk a politikai párbeszédtől kezdve, tehát országokkal eh, biztonsági kérdésekben politikai párbeszédet folytatunk, nemzetközi megállapodásokat kötünk, stratégiai programozást végzünk, segítséget nyújtunk, és például a stabilitási eszköz is felhasználjuk. Tehát minden olyan intézkedést megtehetünk, amiért, ami részlegünk felel. Az Európai Bizottsággal, a tanácsal és a tagállamokkal is együttműködünk, és ahogy mondhatom a mai napon, az Európai Parlamenttel is. Együtt dolgozunk a biztonságpolitika eh, kül- és belpolitikai aspektusainak közötti koordináció megteremtésén. De szerintem nem biztonság, nincs jobb eh, probléma, amely a bel- és külbiztonsági szempontok kapcsolatát mutatná, mint a számítógépes bűnözés és a számítógépes biztonság kérdése. A számítógépes fenyegetések azok nem csak magánszemélyek, hanem magán és állami vállalkozások, nemzetközi szervezetek számára is komoly problémát jelentenek, és egyre komolyabbá válik ez a probléma. Egyre több támadás éri ezeket a entitásokat, tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy biztonság, a számítógépes biztonság nélkül nem létezik. Több célja lehet az ilyen támadásoknak, lehetnek bűncselekmények, több száz, több milliárd eurós kárt okoz, ez lehetnek ezt kémkedési célra vagy katonai támadások céljára felhasználni. Politikai nyomásgyakorlás céljára, megfélemlítésre is használnak ilyen számítógépes támadásokat illetve határon átnyúló katonai offenzívák támogatására. A legutóbbi Stocknet incidens mutatta be, hogy szabotázs céljára is fel lehet használni egy ilyen számítógépes támadást. Az Európai Biztonsági Stratégiát 2008-ban vizsgálták felül, és itt a számítógépes biztonságot új prioritásnak nevezték meg az EU számára. A gazdasági, politikai és katonai dimenziói is vannak ennek a fenyegetésnek. A stratégia átfogó EU megközelítést kér, ugyanis a számítógépes fenyegetések fontos szerepet játszanak még a Stockholm programban, Stockholmi programban, és így is kihangsúlyozódik a külső és belső biztonsági aspektusok közötti kapcsolat. Az EKS globális problémának tekinti a számítógépes biztonságot, tehát ezt csak globális módon lehet megoldani, a partnerekkel kell együttműködni. Csak két példát mondok önöknek erre. Az egyik az USA, ugye az egyik legfontosabb partnerünk, bizonyára tudják, hogy 2010 óta hoztak létre egy szervet. Ugye 2009-ben a csúcs nyilatkozata meghatározta azt a szükségességet, hogy a számítógépes bűnözés és biztonsággal kapcsolatos párbeszédet az USA-ban meg kell erősíteni. A kollégáim önöket tájékoztatni fogják majd ennek a munkacsoportnak a munkájáról. Nagyon fontos ez a fejlemény. Május 16-án, kevesebb mint egy hónapja, az USA kiadta a nemzetközi stratégiáját, amely a kibertérre vonatkozik. Itt hangsúlyozzák a nemzetközi együttműködést, a kölcsönös segítségnyújtást és az EU-t egy partnerként említik. A másik példán pedig India. Az EU-India csúcsot decemberben eh, tartották, és a nemzetbiztonsági főtanácsadó Indiából eh, kifejezte az együttműködésre való igényt a számítógépes bűnözése kapcsán szakértőket hívtunk meg Indiából, illetve érintett feleket, hogy mindkét fél meg tudja tárgyalni ennek a kérdésnek az aspektusait. A bizottsággal együttműködünk, a közös kutatóközpont fogja a, fog a szemináriumnak otthont adni 2011. októberében. Természetesen a NATO sem maradt ki a számítógépes biztonság kérdéséből, a tavaly novemberi Lisszaboni NATO csúcs a számítógépes fenyegetettségeket, fenyegetéseket az egyik legkomolyabb kihívásként azonosította, és a védelmi miniszterek jóvá is hagyták a számítógépes védelmi politikát márciusban. A NATO is érdekelt természetesen az EU tevé- tevékenységeiben. Információ csere zajlik az EU és a NATO között, és együttműködés a főképviselő asszony az ENSZ főtitkárhelyettesével Rasmussen úrral is rendszeresen beszél számítógépes biztonsági kérdésekről. Arról is elgondolkodtunk, hogy a számítógépes bűnözést és biztonságot a stabilitási eszköz hosszú távú elemé, elemeként, elemében az egyik prioritásként határozzuk meg. Az elkövetkezendő hetekben születik erről döntés. A mi érdekünk az az lenne, hogy az EU ellenálló képességét, rugalmasságát erősítsük, de ne csak az EU-ét, hanem partnerejét is, hogy gyorsan tudjanak reagálni, illetve a bíróság elé állítani a számítógépes bűnözőket. A stratégiában számítógépes válság reakciós csoportok létrehozása is szerepel, nemzetközi együttműködés is szerepel ebben a budapesti egyezmény által meghatározott normák szerint. Aztán tájékoztatnám még Önöket a Belbiztonsági, illetve a Politikai és Biztonsági Bizottság tevékenységéről is, hiszen ők is foglalkoznak a biztonságpolitikai kérdésekkel, mert megvitatták a számítógépes bűnözés témáját június 1-én, néhány nappal ezelőtt. Ennek a két bizottságnak most közös ülése volt, csak négy napi rendi pont volt, és az egyik ezek közül pontosan arról szólt, hogy hogyan lehetne erősíteni a számítógépes biztonság külső és belső, kül- és belpolitikai aspektusait. Tehát látják, hogy ez egy olyan téma az LKS-en belül, ahol több szolgálat is érintett, és ahol együttműködésre van szükség a nemzetközi partnerekkel is. Aztán a katonai személyzet és egy másik ügynökség, ugye az EU védelmi ügynöksége is nagyon aktív ebben a témában. A, már három éve dolgoznak a számítógépes bűnözés elleni stratégián és az volt a kérdés, hogy a katonai hálózatokat hogy lehet megvédeni az Európai Unión belül és kívül, tehát a biztonságos kommunikációt hogyan lehet biztosítani, illetve hogyan lehet elkerülni a fenyegetéseket, illetve hogyan lehet csökkenteni a fenyegetettséget. Megemlítem még az EDA projekt csapatát, ugyanis ennek a munkájában részt vesznek a mi biztonságpolitikai divíziónk tisztviselői, illetve az ENISA tisztviselői is, tehát együttműködés tapasztalható itt is. Aztán a számítógépes biztonsággal foglalkozó paneleknek is otthont adunk, nagyon komplex ez a kérdés, és a partnerek néha nehezen értik azt, hogy ki is foglalkozik milyen kérdéssel. Tehát általában segítünk megtalálni az illetékest, a felelőst az Európai Bizottságon belül, vagy bármely más intézményen belül. Nemzetközi szintű képviselet. tehát a, nemzet, a számítógépes bűnözés, számítógépes biztonság gyakorlatilag már 30 nemzetközi szervezet eh, napirendjén van, az EBS, e a G8-ak, az Amerikai Államok Szövetsége, és így tovább. Én jó magam, hogy tapasztaltam Kuala Lumpurban néhány héttel ezelőtt, hogy még az ASEAN regionális fórumjának a napirendjére is fölkerült a számítógépes bűnözés és számítógépes biztonság témája nemzetközi normák és sztenderdek kidolgozására is szükség van. Ez nagyon jól tükröződik az USA nemzetközi stratégiájában, kibetér vonatkozó stratégiájában, amit említettem, hogy nemrég fogadták el. Aztán Hég külügyminiszter úr is egy biztonságpolitikai konferencián is hangsúlyozta ezt, Sárközi úr megerősítette ezt a G8-ak találkozóján, május 27-én. Az EU EKS tisztában van azzal, hogy ki kell dolgozni ezt a stratégiát a jövőbeli együttműködésre vonatkozóan. Aztán tagáll- koordináció a tagállamokkal és más intézményekkel. Elismerjük, hogy nyilván a tagállamoknak van a legnagyobb tapasztalata a számítógépes biztonság kapcsán. Nagy-Britannia, Németország, Franciaország nemrégiben adta ki a Nemzeti Számítógépes Biztonsági Stratégiáját. Tehát az ő tapasztalatukra kell támaszkodnunk, amikor a számítógépes biztonság támogatására vonatkozó stratégiát kidolgozzuk. A bizottsággal is együttműködünk, az IMSZO, illetve a belbiztonság, ide a vállalkozási főigazgatósággal is, azért, hogy szorosan tudjuk koordinálni a tevékenységeinket. Nemrégiben született egy szolgálatközi csoport a számítógépes bűnözés és számítógépes biztonság témájában. Június 6-án ült össze először ez a csoport a főigazgatók szintjén, az LKS-t, a Popovski helyettes főtitkát képviselte. Tehát látják, hölgyeim és uraim, hogy rengeteg kezdeményezés van itt, és nagyon sok fontos fejlemény a számítógépes bűnözés témájában, és ebből is látható, hogy a napirend elején szerepel mindig ez a pont azok a ajánlások, amelyek megfogalmazottak, gyakorlatilag már közel vannak a megvalósuláshoz, és én természetesen jegyeztem a további ajánlásokat is. A kérdést fel fogjuk tenni még azt is, ugye, hogy hogyan határozzuk meg pontosan a számítógépes bűnözést, illetve az EU számítógépes biztonsági stratégiáját hogyan építjük fel. Ennek politikai kereteket kell teremteni eh, a közös külbiztonságpolitikán belül. Köszönöm szépen. Nagyon gyorsan szerettem volna megtartani az előadásomat, mert tudtam, hogy rövid az időnk, és a bizottsági kollégáink még itt vannak. Szervide úr következik, mondja az elnök. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Hoztam előadást magammal, de talán mivel ennyire szorít minket az idő, ezt átugrom, nem tudom, hogy valaki ki tudná vetíteni a diáimat. Tehát még egyszer András Szervida vagyok, a az Információs Társadalom és Média Főigazgatóság képviseletében érkeztem ide, az A3-as osztályvezető helyettese vagyok. Nagyon érdekes vita zajlott itt délelőtt, a jelentések előadói rengeteg információt adtak nekünk. Hát tulajdonképpen egy pillanatképet lehetne festeni arról, hogy hol is tartunk, milyen szabályokat fogadott el, hagyott már jóvá a bizottság március végén, idén március végén, Köszönöm szépen, közben látom a diáim megjelentek. Tehát van egy hálózati információs biztonsági politika, kérem a következő diát. Tehát még egyszer mondom, hogy csak a jelenlegi helyzetet kívánom jellemezni, tehát hogy néz ki a biztonságpolitika az EU-n belül, a bizottságon belül. Láthatják, hogy rengeteg aspektust emelt ki a tanulmány szerzője. A civil reakciós kép- kapacitásokkal is foglalkozunk, illetve azzal, hogy mi történhet mondjuk hibás működés vagy technikai problémák nyomán, és természetesen sokkal fontosabb, ugye nagyon jól sokat foglalkoztunk már ezzel délelőtt, hogy mi történhet egy számítógépes támadás nyomán. Nyilván, mivel mi a civil oldalt vizsgáljuk, a megelőzéssel sokat foglalkozunk. Tehát mit kell megvalósítani, mit kellene tervezni, hogyan lehet felkészülni annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy ne csak be tudjuk azonosítani és csökkenteni ezeket a fenyegetéseket, hanem reagálni is tudjunk, illetve helyre tudjuk állítani az okozott kárt, hogy ne legyen ez nagy, és a gazdasági szokásos működés aztán folytatódhasson. A civil szféra, illetve a gazdasági szféra szereplőit be kell vonni, ez nagyon fontos ezt kiemelte a jelentés szerzője is. Nagyon sok minden, amiről beszélünk, teljesen mindegy, hogy a támadás célja, vagy az felhasznált eszköz, ugye sokszor civilek kezében van a magánszférában, vagy kormány testületek kezében. Tehát egy újfajta kultúrát kell megteremteni, azt, hogy a biztonság a hétköznapi tevékenységek részévé váljon. Ezt könnyű mondani, de nagyon nehéz megvalósítani a gyakorlatban ha csak, és úgy mondom, hogyha nem tesszük a számítógépes biztonsági vitát a kockázatok kezelésének a keretei közé. Ugyanis erről már nagyon sokat beszéltünk, a kockázatkezelésről a társadalomban. Hát, tehát gyakorlatilag el kell terjeszteni ezt a kultúrát, ki kell terjeszteni a kockázatkezelési kultúrát a számítógépes biztonságra. Ebből a szempontból ugyanis mindenki meg tudja érteni, hogy milyen feladata van, milyen feladata lehet abban, hogy nem csak a kötelező védelmi intézkedéseket vagy lépéseket teszi meg annak érdekében, hogy a saját tulajdonát, a saját adatait, pénzét vagy bármit megvédje, hanem hogy mondjuk ne válhasson egy támadás eszközévé, ne használhassák fel egy támadásra. Ne tudjon senki más indulatú személy senki mást felhasználni. És ahogy szintén kiemelték ma délelőtt, nem lehet ezeket a dolgokat egyik napról a másikra megoldani, de nagyon fontosak azok a döntések, amelyeket, amelyek ma születnek, mert ezek határozzák meg az elkövetkezendő 5-10 éves időszakot. Miért? Azért, mert most egy folyamat elején vagyunk, hatalmas technológiai fejlődést tapasztalunk, gondoljanak a felhő számítástechnikai szolgáltatásokra, arra, hogy a mobil internet hogyan változik, az internet szolgáltatások hogyan változnak, ez gyakorlatilag gyökerestül felforgatja e, az internet használat módját. Az Európai Uniónak pedig fel kell készülni, a saját értékeit és alapelveit meg kell tudni védeni és képviselni, mert ezeket az alapértékeket nemzetközi szinten is e, meg lehet védeni, mások oszthatják ezeket, és így tudjuk a digitális környezetet olyan biztonságosnak, nyitottnak és sokszínűnek meghagyni, amilyen most. Az interoperabilitást is így meg tudjuk őrizni annak érdekében, hogy el tudjuk kerülni, ezt láthattuk az egyik hozzászólásból, hogy el tudjuk kerülni azt a helyzetet, hogy mondjuk tagállamok kénytelenek bizonyos korlátozásokat bevezetni. Tehát mi szeretnénk meghagyni a társadalmi, a gazdasági, demográfiai és üzleti fejlődésre a lehetőségeket egy nyitott digitális környezetben. Persze az Európai Unió lépései csak az első lépések, a nemzetközi szinten is együttműködéseket kell kidolgozni. Ez rendkívül fontos, és az Európai Külügyi Szolgálat képviselői már kiemelték ezt, elmondták, hogy mennyire összetett ez a helyzet. Mennyire összetett és bonyolult eszmecserék folynak a nemzetközi szinten. A következő diát kérem. Még egyszer a politikai nyilatkozatról. Tehát ugye a az eszmecseréket megpróbáljuk integrálni, összefoglalni, és természetesen az első ugye az Európai Digitális Napirend, ez a legkomolyabb kezdeményezés, hoz alelnök kezdeményezése, ő az Információs Társadalom Főigazgatóság vezetője, és természetesen ide tartoznak a kritikus információs infrastruktúrára vonatkozó politikák. De figyelembe veszük még azt is, hogy mit javasolt a bizottság a Stokholmi akcióterben, a belső bebiztonsági stratégiában, és persze hát a nemzetközi szintű eszmecserét is állandóan figyelembe veszük. A következő diát kérem. Elmondan, azt mondanám, hogy ugye már nagyon sok információt kaptunk arról, hogy hogyan alakulnak ezek a fenyegetések, ezek a forgatókönyvek. Mm, nem szabad mondjuk kihagyni azt, eh, annak a lehetőségnek a megvizsgálását, hogy fizikai kárt is okozhatnak ezek a támadások. Tehát ennek komoly következményei lehetnek. Még ilyen nem eh, nagyon volt, de ezeknek az információs és kommunikációs technológiák gyakorlatilag mindenütt jelen vannak, a kritikus ágazatokban, kritikus infrastruktúrákban, az energia, a pénzügy, a közlekedési szektorban mindenütt jelen vannak. És a, gondoljunk például a távirányítású eszközökre, vagy a nagysebességű vasutakra. Tehát nagyon fontos, hogy ugye itt is jelen vannak az információs és kommunikációs technológiák, és nagyon veszélyes lehet, nagyon komoly hatásokkal járhat egy olyan támadás, amely ezeket érinti. A következő diát kérem. Ugye az volt a cél ezzel a nyilatkozattal, hogy a nemzetközi lépéseket ösztönözzük. 2009-ben a tagállamokat, a civil szférát arra ösztönöztük, hogy tegyen lépéseket annak érdekében, hogy el tudjon kezdeni európai szinten együttműködni a kritikus ágazatokban. Csak hogy még egyszer elmondjam, az információs és kommunikációs technológiai ágazat az egyetlen, ahol ezt a politikát meghatároztuk. Van egy irányelv a kritikus infrastruktúra azonosításáról és meghatározásáról, és ez adja az együttműködés kereteit, a tagállami együttműködés kereteit. Tehát megpróbáljuk beazonosítani a kritikus infrastruktúrát. De cselekvési tervre van szükség európai szinten amely bevonja a kormányszerveket, a magánszférát, a tagállamokat, és semmi más ágazatban nincs ez meg. Az ICT tekintetében ezt azért tették meg, mert ugye annyira bonyolult a helyzet, és annyira kritikus. Tehát itt nagyon világosan le kellett írni, hogy kinek mi a felelőssége, ki mivel járul hozzá ahhoz, hogy a biztonság szintjét növeljük. Ha ezt meg akarjuk tenni, akkor azt hiszem, globális kockázatkezelési eszmecserét is meg kell szervezni, hogy az Európai Unió hozzá tudjon járulni egy globális megközelítés kidolgozásához. Nem fogok nagyon sokat beszélni arról, hogy most mit is értünk el a 2009-es cselekvési terv 5 területén, hanem inkább a jövőre koncentrálok, és arról beszélek, hogy mi köve, milyen fejlemények lesznek a jövőben, mert ezek nagyon érdekesek, és el is mondom, hogy milyen irányban mutatnak. A jelentés előadója egyébként ezeket javasolta, és ilyen javaslatokat is tett. Tehát, először is, mit kell mindig észben tartani? A biztonság az közös felelősség, tehát senki nem maradhat ki ebből, mindenkinek van feladata. És az azért nagyon fontos, mert még az európai szinten is a 2001-es stratégián belül azt hiszem, hogy a végfelhasználóra összpontosítottunk, tehát azt mondtuk, hogy a végfelhasználónak kell először lépni. Ez azért fontos, mert a láncban ugye a gyenge láncszem az a végfelhasználó, de az ő felelősségét sem hagyhatjuk figyelmen kívül. A tagállamok, kormányszervek és a magánszféra felelősségét sem hagyhatjuk figyelmen kívül, mert mindenki használja ezeket a technológiákat, amelyek az élet minden területén ugye jelen vannak. A tagállamoktól azt kértük, hogy több lépést is tegyenek meg. Talán a legfontosabb a cselekvési tervben, ugye a kritikus infrastruktúrák védelmén belül az, hogy legyen egy európai számítógépes incidensre vonatkozó cselekvési terv, vészhelyzetekre vonatkozó cselekvési terv, tehát hogy pontosan mindenki tudja, hogy mit kell tenni nemzeti szinten, és hogy a nemzeti tervek hogyan tudnak hozzájárulni a közös munkához, hogy létrejöjjön az európai vagy nemzetközi fellépés. Ez azért fontos, mert ezt az elején is elmondtuk, ugye hogy mert a kormányzásról van szó. Mindig elmondjuk, hogy a politikai felelősség elsődlegesen a tagállamoké, hogyha valami rosszul sül el. De azok, akiknek cselekedniük kell, nem feltétlenül vannak mindig a kormányban. És ezért mondom, hogy a magánszférának is fontos szerepe van itt. A magánszférának tisztában kell azzal lennie, hogy milyen áron, hogyan és hogyan, milyen lépéseket kell megtenniük és persze az együttműködés, a tagállamok együttműködése elengedhetetlen a magánszférával is. Gyakorlatilag már egy, egy nemzetközi platformot lehet létrehozni ezen a téren, nemzetközi környezetben. Számunkra nagyon fontos, hogy alapelvek legyenek, útmutatás legyen a digitális biztonságra vonatkozóan. Az internet a rugalmassága volt az egyik 2009-es célkitűzésünk, a tagállamok együttműködésén belül ezt kellett szem előtt tartani. Megpróbáltuk meghatározni az európai prioritásokat amelyeket nemzetközi szinten is erősen, határozottan képviselnünk kell. Tehát miközben a számítógépes biztonsággal foglalkozunk, megkívánjuk őrizni az alapelemeit ennek a környezetnek. A nyitottság, a hozzáférés szabadsága, és így tovább. Ezek a lépések vezettek oda, hogy megszületett egy európai internetes útmutatási lista, mondjuk, és ezt a tagállamokkal közösen dolgoztuk ki. Tulajdonképpen már most ez egyfajta közös eszköz. Az európai szinten jött ez létre, a magánszférát is bevontuk a konzultációba, de tulajdonképpen az együttműködés gyümölcse ez a nemzetközi szinten. Azt hiszem, hogy az LKS-től érkezett kolléga utalt arra, hogy van egy EU-USA számítógépes bűnözése és biztonsággal foglalkozó munkacsoport, aztán Néli Kröz tevékenysége is ide kapcsolódik, az információs társadalmi és média főigazgatóság munkája is, tehát becsatlakoztunk az USA munkájába a számítógépes biztonságról. Gyakorlatilag az Európai Bizottság összes főigazgatósága együttműködik, de az intézmények is együttműködnek, tehát ez itt azt jelenti, hogy az Európai Unió és az USA között zajlik az együttműködés, és a konzultációs anyag felsorolja a tevékenység prioritásait. Tehát például a számítógépes incidensek kezelése az egyik, megpróbáljuk mondjuk szinkronizálni a tevékenységeinket 2012-13-ra, de akár még a rövidebb távon is és gyakorlatokat végrehajtani az USA-val, még hozzá az idei év vége előtt. A számítógépes incidensek kezelése tehát egy nagyon fontos prioritás, és ez például érinti a tagállamok felelősségét is, de nem csak a tagállamokét, hanem az EU intézmények, a nemzetközi együttműködési megállapodások, szervezetek felelősségét is. A másik eh, terület a magán és állami szféra együttműködése, a PPP. Ezt már ugye elmondtam, a magánszférát be kell vonnunk mindenképpen. De azt nem eh, tudjuk megengedni magunknak, hogy 27 különböző üzenetet küldözgetünk a 27 különálló tagállamban. Tehát mindenképpen a magánszektort egy hangon, egységesen kell bevonni úgy, hogy a kormányok, az állami szervek vonják be a magánszférát. És tehát ne csak azok kapják vissza a pénzüket, akik az infrastruktúrát, akik a beruházást megteszik, hanem az egész társadalom érintett legyen. Ez egy olyan terület, ahol például az USA-nak nagyon is érdeke az együttműködés. Már akár el is mondhatom önöknek, hogy az USA-val folytatott eszmecserék keretein belül azonosítottuk az együttműködési területeket, és ezek közül az egyik legfontosabb a magánszféra bevonása a rossz indulatú szoftverek terjedése ellen, ez valószínűleg az egyik első lesz, amin dolgozni fogunk. Ugye hogyan tudunk együttműködni? A tagállamok tapasztalaira építve. Tudjuk például azt, hogy Németország, Hollandia, Svédország, Dánia, már kidolgozták a saját stratégiájukat, vannak kidolgozott megközelítések, hogy ezeket a botneteket hogyan lehet azonosítani, hogyan tudják a magánszektort bevonni ebbe a munkába. Tehát ezeket a tapasztalatokat fel lehet használni, fel lehet ajánlani az USA-val folytatott együttműködésben. De még egyszer mondom, hogy az ICT az nem csak a kommunikációra való, mondtam már, hogy minden ágazatba behatolnak az információs és kommunikációs technológiák, tehát ezek mindenki számára fontosak de Van egy terület, ahol az USA előrébb tart, mint mi, és nagyon fontos ezért velük együttműködni, ez pedig az intelligens hálózatokban a számítógépes biztonság kérdése. Ez gazdasági, energiai, üzleti lehetőség, de ne csak azt nézzük, hogy a személyes adatokat ho- hogyan kezeljük, hanem azt is, hogy az, a kétirányú információ áramlás milyen. Ugye az információ generálása, történik egy ponton, és ez eljut a végfelhasználóhoz. De két irányú információs adatáramlásról van szó, ezek az adatcserék hogyan alakítják a fenyegetések jellegét. Itt fizikai rendszerekről van szó, tehát ha valami elromlik Romániában, akkor az egész hálózatra ki fog ez hatni, szerte az Európai Unióban. Ezt már megtapasztaltuk egyébként néhány évvel ezelőtt Németországban. Németországban teljesen legitim biztonsági intézkedéseket alkalmaztak egy incidensnek, incidensnek a kezelésére, tehát egy belső hálózaton belül, és ez azonnal kihatott a többi hálózatra, hiszen ezek össze vannak kapcsolva Európán belül. Tehát azt mondanám, több országra is hatása volt ez Belgiumra, Franciaországra és más országokra Európában. És végül, de nem utolsó sorban, még egyszer a számítógépes biztonság témáján belül az egyik nagyon fontos prioritás a számítógépes bűnözés elleni küzdelem, de majd a belügyi főigazgatóság képviselőjét hagyom, hogy erről szóljon. A lényeg az az, hogy itt a végfelhasználóhoz el kell jutnunk, be kell vonni az embereket, tájékoztatni kell őket az esetleges kockázatokról, a még a közvetítőket is tájékoztatni kell, hiszen a közvetítők szerepe az internet kapcsán nagyon fontos. Én nem csak az ISP-kről beszélek, hanem a szolgáltatókról, a technológia szolgáltatóiról, akik eljutnak a végfelhasználóhoz, hiszen a végfelhasználó lesz a, kevésbé, a legkevésbé védett a számítógépes bűncselekményekkel szemben. Én akár nem csak a háztartási felhasználókról szólok, Persze, hogy van itt egy eh, nem elhanyagolhatatlan gazdasági szempont, a kis és középvállalkozások. Fontos tehát azt megfogalmazni, hogy mik az új követelmények mondjuk eh, az olyan fejlesztésekre, mint a eh, felhő, számítástechnikai fejlesztések. Nemrégiben vettem részt egy konferencián, és ott elhangzott, hogyha mondjuk néhány millió kis és középvállalkozás ugye használja ezeket a felhő, számítógépes felhő szolgáltatásokat, akkor itt fontos a biztonsági e, jó gyakorlatokat elterjeszteni és meghatározni. Ugyanis nem engedhetik meg maguknak azt, hogy egyszer csak hirtelen eltűnjenek a szolgáltatások a felhőből, és ezek a kis és középvállalkozások e, mondjuk lekerüljenek olyan hálózatokról, amelyek a működésükhöz elengedhetetlenek, és ez nem e, fikció, láttuk, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk egy ilyen felhő számítástechnikai szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató valamilyen hibával néz szembe, és nem tudja ezt a szolgáltatást nyújtani az ügyfeleinek. Végül pedig fontos azt is elmondani, hogy garantálnunk kell, hogy ezt az együttműködést a tagállamok is támogatják. És ebben a tekintetben el kell, hogy mondjam, hogy itt a közlemény, a fontos, illetve a bizottság javaslata, amelyet már egy informális miniszteri konferencia megtárgyalt Balatonfüreden 2011. április 14-15-én. A magyar elnökség a magyar elnökség kidolgozta a tanácsi következtetések alapját ezen a téren, és azt hiszem, hogy itt láthatják is, hogy melyek azok a prioritások, amelyeket meghatároztak a tagállamoknak, tehát hogy támogassák egymást, és mondjuk a tanácsi következtetések elfogadásának elestéjén Cruz elnök nyírta a minisztereknek, a magyar miniszternek, az összes többi minisztert is csatolta természetesen, annak érdekében, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy milyen szabályok, mi, miben állapodtak meg Balatonfüreden, hogy egymástól hogyan tanulhatnak a tagállamok, és hogy a nagyobbak, több tapasztalattal rendelkező tagállamok támogatják a kisebbeket annak érdekében, hogy a kapacitásaikat ezek a kisebbek bővíthessék, és mindez tükröződjön a tanácsi következtetésekben. Nem nagyon határozott a megfogalmazás, tehát nem sikerült olyan határozottan tükrözni ezt a végkövetkeztetésekben, mint ahogy a bizottság akarta, de azért benne van. Persze a vita arról folyik, hogy hogyan lehet mindezt megvalósítani, és elmondhatom önöknek, hogy már kifejezte néhány tagállam az érdeklődését, az igényét, és elmondták, hogy támogatnak ezt a folyamatot. Persze, a tagállamok elsődleges felelősségét tiszteletben kell tartanunk. Ez azt jelenti, hogy a kis tagállamoknak maguknak kell segítséget és támogatást kérniük. És itt látom én az együttműködés szerepét nagyon fontosnak. Az utolsó szó az Enizáról. Az a jövőbeni mandátumáról folyó vita rendkívül fontos ebben a kontextusban. Az a javaslat, amely az a megerősítéséről szól, azt is tartalmazza, hogy hogyan erősítsük az együttműködést, illetve mondjuk a stabilabb, megbízhatóbb adatok és információk meghatározását hiszen a e, politikai döntéshozatalhoz nemzeti és EU-s szinten ezekre szükség van. Tehát bármi, ami a már meglevő mechanizmusokból jön, tehát például a 13A cikk értelmében, ugye van egy elektronikus kommunikációra vonatkozó keretirányelv, vagy pedig az adatvédelmi tájékoztatási kötelezettség, ugye ez egy másik irányelvnek a négyes cikkében van, ez lehetővé teszi az ENISA számára azt, hogy mondjuk értékeléseket készítsen bizonyos kérdésekben, bizonyos helyzeteket mérhessen fel, számítógépes biztonságot értékelje, és erre mindenkinek szüksége van az unión belül. Köszönöm. Thank you. And Mr. Köszönöm szépen, uh, Jansky úr. Köszönöm uh, szépen Mark Anahart uh, kollégával együtt vagyunk itt egyes szlájdokat át fog ugrani, hogy ne legyen ismétlés. Yes, good morning or good day also from my... Jó napot kívánok én is, ha ö, nem is látnak. Nagyon bátrak voltak, hogy eddig eljutottak. Ö, nem szeretnék elismételni azt, ami már részletesen elhangzott, ezért röviden fogunk hozzászólni. Ezzel a szlájddal kezdem. Nos, mi áll ö, mögöttünk? Véletlenül a ö, spanyol rendőrség ellen volt egy támadás, az IMF ellen, a Citibank csoport mögött is 200 ezer vevő adatairól van, ügyfél adatairól van szó. Szóval, tehát ez egy mindennapos dolog. Mr. McLaren válaszolt egyik kérdésre, és azt mondta, nem szabad elvárni a katonaságtól, vagy a NATO-tól, hogy magára vállalja a kiberbiztonságot. Az Economistnak az első lapját másoltam ide be. Nem a mi felelősségünk a védelmi politika. Ezért a kiberbűnözés szempontjából fogom tárgyalni a kérdést. Kiber mi? miről is beszélünk, több meghatározás hangzott el. Biztonság, védelem, bűnözés, minden számítógépes szempontból. A stratégia, amelyel megpróbálunk védekezni a számítógépes bűnözés ellen, biztonságot jelente? Valószínűleg nem a fragmentációról, az elaprózó, elaprózódásról is szó volt itt. Ezt szeretné a bizottság legyőzni nagyon sok szereplős játéket kereskedelmi minisztériumok, belügyminisztériumok, honvédelmi minisztériumok, tagállamok, EU-s intézmények, nemzetközi kezdeményezések találhatók ezen a területen. Ezt mind össze kellene rakni, hogy a teljes képet lássuk. Ezen is átugrunk, és azonnal lássuk, a bizottság tevékenységét. Szeretném megemlíteni, mielőtt hademel Jánszkai kollégámnak átadnám a szót, azt, hogy a bizottság azt a megbízást kapta a tanástól, hogy egy megvalósíthatósági tanulmányt végezzen arról egy számítógépes biztonsági központ létrehozásáról. Nemrég elkezdtük ennek az összeállítását, és annak megvizsgálását, hogy a központnak mi lenne a feladata, és ö, hol ö, lenne. Az első eredményeket az év végére várjuk egy jelentést tervezett formájában, illetve 2012 elejére születne meg a végleges jelentés. Nagyon kell sietni, hogyha el akarjuk kezdeni a központ tevékenységét is észszerű időn belül. Itt grafikusan látszik, hogy a központ hogyan működhetne mit jelent a központ? Azt jelenti, hogy egyesítjük a puzzle darabjait, kép, képzés, know-how megosztás, illetve megosztani a tudást a számítógépes bűnözésről. Hogyha történik egy incidens, akkor egy riasztási platform kap erről értesítést. Utána a riasztás történik, hogyha ez szükséges, és az európai számítógépes bűnözési platform szükség esetén megkapja az információt. Azt reméljük, hogy az európai számítógépes bűnözés elleni központ maga is kezdeményez vizsgálatokat. Mik a kockázatok? Ez a központ, ez szerepel a megvalósíthatósági tanulmányban, kell foglalkozzék a tág értelemben vett számítógépes bűnözés és számítógépes biztonság közti kapcsolattal az eredmények nagy mértékben a tagállami erőfeszítésektől függenek. Hogyha nincsen információ tagállami szintről, amit átadnának európai szintre, ez a bűnözés minden területére vonatkozik az Európában, ezt tapasztaljuk, akkor nem lesz hozzáadott érték. Ezt gondolom világosan kell látni, hogyha A tanácsi konklúziók azt tartalmazzák, hogy nagyon tág hatáskört kapjon a központ. Ademi Jánszki kollégámnak adnám a szót, ő a jogszabálytervezetről és a munkacsoportról szólna. Turn it off. The micro. Yeah, turn it off completely. The micro. Micro. Thanks very much. Um, so I will just join... Um... Köszönöm szépen. Joseph Ovida szavaihoz csatlakoznék a munkacsoporttal kapcsolatban. Ez egy magas szintű munkacsoport, vagy magas szinten létesített munkacsoport. Tavaly novemberben jött létre a számítógépes biztonságai számítógépes bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozik. Három prioritást állapítottunk meg. Az első az internet irányítás, ezt látok az ajánlásokban, ezzel többet kell foglalkozni. Ezt is tesszük a munkacsoportban. A nevekkel történő visszaélés és az internet protokollokkal való visszaélés a fő kérdés, valamint a kapcsolat a hozzárendelt nevekkel, a regionális regiszterekkel. Ez egy nagyon bonyolult folyamat, de ezzel foglalkozni kell. Ez az egyik prioritása a munkacsoportnak a gyermekpornográfia elleni küzdelem a következő prioritás. Június 28-29-én fogunk az USA-val együtt összeülni az igazságügyi, belügyi minisztériummal. technológiai megoldásokat keresünk arra, hogy hogyan lehet a gyermekpornográf képeket az internetről eltávolítani. Azzal, hogy a hotline hogyan függ össze a bűnüldözéssel. A, az Európa Tanács egyezményét kilenc EU tagállam még nem ratifikálta, mindenki aláírta már. Gyakran utalnak rá az EU-n kívüliek, hogy először a magunk házatáján kell söpörjünk, mielőtt EU-n kívüli tagállamoktól azt kérjük, hogy csatlakozzanak az egyezményhez. Mámsram biztos küld egy levelet a kilenc tagállamnak, aki még nem írta alá, nem ratifikálta az egyezményt. Ami a számítógépes biztonságot illeti, a kritikus infrastruktúra ellenálló képességét, érintett jogakapcsolatot nemzetközi szervezetekkel, e, e, e, vannak jogi eszközök is, amelyekkel fel lehet lépni ezen a területen. Egy keret határozat van 2005 óta az informatikai rendszeret elleni támadásról. Így jelentés született két éve, amely kimondja, hogy körülbelül 20 tagállam hajtotta végre ezt a 27-ből Észországban volt egy incidens, ez felnyitotta a szemünket, hát legalábbis sokakra ez igaz, beleértve a bizottságot. Megértettük, hogy nagyméretű támadások általánossá váltak. Ezek ellen kell fellépni. Új javaslatot dolgozunk ki ezt a dolgozta ki ezt a bizottság tavaly rakta le az asztalra. Ez is azt mutatja, hogy a nagy léptékű támadásokra kell felkészülni. A botnet támadások azt jelentik, hogy egyszerre több célpont van és összeomlanak a rendszerek. A bizottsági javaslatot röviden említem, hogy mik az újdonságok benne. Talán tudják, hogy a BIU tanács múlt pénteken elfogadott egy általános megközelítést a bizottsági javaslattal kapcsolatban. Erre is kitérnék a LIBE szakbizottság, mely az illetékes szakbizottság ebben a kérdésben két-háromszor volt már erről vita. Úgy gondoljuk, hogy lesz egy meghallgatások is ezzel kapcsolatban. Reméljük, hogy sikerül vitát indítani a javaslattal kapcsolatban velük. Nos, a bizottság javaslata az eszközök használatára, a bot netekre hegyezi ki az érdeklődését. Arra kell hogy különböző eszközök lesznek, ezért csak eszköznek nevezzük őket. Nos, milyen bűncselekmények vannak? Jogosulatlan hozzáférés, jogosulatlan adatfelvitel vagy letöltés, és jogosulatlan jelenlét a rendszerben. Ez már kitagítja a keret határozatnak a határait, amelyek a múltban voltak érvényesek. állandó bűnüldözési, rendőrségi kontaktpontokat állapít meg. Ez már létezik az Európa Tanácsi Egyezményben, de ami nem létezett, az a 8 órás időhatár. Azt reméljük, hogy a gyors, sürgős kéréseket számítógépes támadás esetén sikerül komoly fenyegetésnek értékelni, és ha mega megoldás nem is születik, de ezt az időhatárt sikerült megszabni. 8 ó, ez egy teljesíthető vállalás. Statisztikai adatok gyűjtései szerepel a tervek között a számítógépes támadásokról ez eddig eléggé esetleges volt. Végül pedig a szankciók maximálisan két év börtön büntetésig terjednek, illetve sősbító körülmények esetén öt év a maximális börtön büntetés. Eddig ez egy év volt. Ezek a maximális büntetések. A büntetés felső határa a büntetőjog szerint a maximum került feljebb. Elképzelhető, hogy alacsonyabb lesz ennél a büntetés, de szeretnénk, hogyha a tagállamok a felső határt feljebb emelnék. A két év ö, alattiakat érinti. Ez elképzelhető két hónapos büntetés is természetesen a különböző körülmények figyelembevételével. Megpróbáljuk a maximumot felvinni, és ezzel a tagállamoknak jelezni, ez egy komolyabb bűncselekmény, tehát komolyabb szankció szükséges. A javaslatban három súlyos pító körülmény szerepel, négy külön bűncselekményre, ez is a kerethatározat része. Az egyik új kategória, amikor a botnetet használják a támadók, ez kárt okozhat nagyon sok számítógépnek. A harmadik az az volt, amikor a támadást úgy használják, hogy ellopott identitásra lépnek fel, spoofingot hajtanak végre, mert ez visszaáll, az, visszaél az emberi bizalommal, amikor a saját szervezetén belül áll e-maileket küldenek az emberek, és ez megtörtént a bizottságon belül is, és nagyon sok nemzetközi szervezeten belül. Úgy tűnik, mintha az e-mail valós lenne a szervezeten belülről, de valójában, ha a részleteket megnézi az ember, akkor árulkodóak. Amikor elküldik ezeket az e-maileket, akkor azt mondják, hogy XY küldte, aki egyébként egy valós személy, aki a név mögött áll, de botnetes behatás érte ezt az e-mailt, vagy vírus jön vele, és így az egész hálózatba behatol és megfertőzi. Hallottuk a szakértőktől, hogy vannak olyan esetek is, amikor a bizottságot úgy támadták meg, hogy egy biztos nevében küldtek áll e-mailt a bizottsági alkalmazottaknak. Úgyhogy ezt a modus operandit, ezt meg akarjuk szüntetni. Az általános megközelítést múlt héten pénteken elfogadta a tanács, ezt üdvözöljük a magyar soros elnökség erőfeszítését, hogy ilyen messze menő erőfeszítéseket tettek nagyon gyorsan, öt hónap alatt a tanácsban letudták ezt a témát, Ugyanakkor ez egy kompromisszum, és nem az eredeti javaslatot követték. Most már egyetértettünk a javaslatokat illetően, és a parlament egyre inkább követi a bizottság javaslatait. A pozitívumokkal kezdeném. A bizottság örül annak, hogy egy maximális két éves büntetésre emelte a korábbi egy évről a tanács kiszabható büntetést. Ez mutatja, hogy az EU valóban akar számolni ezekkel a támadásokkal. Új súlyos körülményeket adtak a javaslatban a pontokhoz. Van egy új ilyen körülmény, amikor egy kritikus információs infrastruktúra ellen irányul a támadás, ez 5 év börtönbüntetéssel sújtható. A tanács büntetni akarja az eszközök illegális használatát, viszont a tagállamok között fel kell gyorsítani az együttműködést fontos statisztikát gyűjteni a bűncselekményekről, és mindebben kiegyeztünk. Ezt állapította meg a tanács, ami kevésbé kedvező, sajnálatos, hogy a súlyosbító körülmények alkalmazását két bűncselekményre alkalmazák csak, a 4-es 5 cikkre, az illegális behatolás és nem alkalmazzák a 3-as és 6-os szikre az illegális hozzáférés és az illegális elfogásra. Ez azért sajnálatos, mert az egész irányelv azon alapszik, hogy fő bűncselekményekről beszélünk. Tehát a hármas, hatos cikk csak olyan esetekre vonatkozik, amelyek nem fő támadások, hanem kisebbek. Persze ez aggasztó. Nem akartuk túl büntetni például azokat a fiatal hackereket, akik bíróság elé kerülnek, inkább a nagy kiterjedésű szervezett bűnözési aspektusra akartunk koncentrálni. Szerintünk ott vannak a védzáradékok, úgyhogy jó. De sajnos a tanács a 5 ös cikket nem támogatta, amikor egy hamis identitás mögé rejtőzve hajtják végre a támadást. rámutattunk, hogy ez egyre inkább előre haladott, és például a fertőzött csatolmányoknak a küldése is problémás, vagy az identitásrablás, az, hogy ezt nem büntetik, ez szerintünk lemaradtunk erről a lehetőségről, mert egyre inkább terjed ez a fajta bűnözés, és visszaél a bizalommal. Végül a manipulációk, az eszközök manipulációját is szeretnénk büntetni. Sajnálatos, hogy a 9.3-as cikk szerint az eszközök használata a bűnelkövetése nem minősül súlyosbító körülménynek. viszont azt garantáltuk, hogy bíróság elé csak azok az ügyek kerülnek, amelyek nagy volumenűek. Mi úgy gondoljuk, hogy akik több ezer támadást indítanak naponta, azokat nem fog elrettenteni ez az új keret, és azokat sem, akik komoly károkat otoztak több ezer számítógépnek, pedig ezek lehetséges fenyegetések, és napi kellemetlenségek. Végül, a Libében már szó esett erről. Ez egy jogi eszköz a számítógépes támadásokra, de nem a számítógépes bűnözés teljességére. Ha erre akarunk koncentrálni, ahhoz más eszközre is szükség van, ami nem feltétlenül jogi eszköz lesz. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Gáler úr utolsó kérdése. Igen, köszönöm szépen. Nem ezek tartalmi kérdés, de a végkövetkeztetésem az, hogy minden szolgáltató ismeri a problémát, Örülök, hogy június 6-án volt főtitkársági szinten találkozó, és a külügyi szolgálat főtitkár helyettes a Popovski úr is ott volt. Ám mégis lenne kérdésem Vila Longa úrhoz. A külügyi szolgálat milyen szinten foglalkozik ezzel? Nyilván nem Popovski úr foglalkozik majd ezzel. Ennek pedig általános a funkciója. Van egy konkrét személy, aki ezzel foglalkozik a szolgálatnál? És létrehozzák ezt a kibérbűnözési központot? És hol? Úgy tűnik, hogy megduplázzuk a munkát, mert ugyanazt csinálja a bizottság és a külügyi szolgálat. Hol legyen ez a központ? Kettejük között? Én azt szeretném, hogy hatékony lenne ez a központ, és mindegy lenne az, hogy hol lenne. Yes, uh, very quickly, as I mentioned before, there are... Gyorsan. Több szolgálat van, akinek van saját központja, az a konflikt megelőzési, konfliktus megelőzési szolgálatnak a vezetője a fő felelős ennek. És igen, vannak szakértőink, de fölveszünk még szakértőket pontosan, azért mert egyre fontosabb ez a téma. Én csak helyettes vagyok most, és majd valamikor nyáron be is töltjük véglegesen ezt a posztot. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek, lezárok szülést.